to, to you have everything at the end yeah. for the system to collapse. No? Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I see... Kedves kollégák, azt hiszem, hogy kezdjük el az ülést. Ugyanis eh, megvan a határa annak, hogy meddig várakozhatunk, és jó lenne, hogyha tartani tudnánk a programunkat és azt nem tudnánk megtenni, hogyha tovább várakoznánk. Tehát mindenkit üdvözlök, aki jelen van. Kezdjük először is a napirend tervezet elfogadásával. Nem érkezett javaslat módosításra, tehát ha nincsenek további hozzászólások, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Szeretnék rátérni a következő napi rendi pontra, a közleményeimre. Ma délután egy másik teremben folytatjuk az ülést, ezt majd egyébként megismétlem az ülés végén is, de jó lenne, hogyha ezt megjegyeznénk. A másik bejelentésem az Erasmus kezdeményezésre szeretnék emlékeztetni a helyi képviselők, regionális képviselők tekintetében. Itt már előrelépés történt, és egy részletes feljegyzést küldtünk illetve küldünk majd, amint elkészül. Szeretnék azonban tájékoztatást adni, hogy hogy is állunk. A három intézmény, a Régiók Bizottsága, az EP és az Európai Bizottság több alkalommal eszmecserét folytatott az elmúlt hónapokban, és az idei költségvetéssel foglalkoztunk. Itt kísérleti projektként már szerepelt a költségvetésben 2010-ben, 2011-ben is, de az Európai Bizottság nem mutatkozott késznek a megvalósításra. Most azonban már előreléptünk, és az elfogadott javaslat a következő. Egy akcióra, intézkedésre kerül sor, ami fél évet vesz igénybe, különböző szakaszokra, lett bontva. Most zajlik a jelöltek kiválasztása, és a kiválasztási eljárás teljesen nyitott, a jelenleg megválasztott és működő helyi és regionális képviselők előtt egyébként a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjait, a földrajzi kritériumokat is figyelembe vesszük. A kiválasztott jelöltek majd a nyitott napok során részt vesznek egy rendezvényen, és helyszíni látogatásokra is sor kerül az európai régiókban, városokban, és ennek a célja a tapasztalatszerzés, információszerzés, és a folyamat végét egy szeminárium zárja majd. Tehát ez volt az Európai Bizottság javaslata, ezt részletesen megvitattuk a az EP képviselőkkel, illetve a régiók bizottsága képviselőivel. Tehát most már előre lépések történnek. A harmadik napi rendi pont következik, a napirendünkön Alan Kedek saját kezdeményezésű jelentése, az Atlanti óceán térségére vonatkozó uniós kohéziós politika, és szeretném Ellennek megadni a szót. Si, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony a szót. Kedves kollégák! Először is megállapítom, szomorúan, hogy az Atlantikum stratégiája, úgy tűnik a szakbizottság tagjait nem igazán vonzották, ami az Európai Bizottságot illeti, az SZFR-t és a, a Régiók Bizottságát, őket viszont igen, de remélem, hogy a kollégák az elkövetkezendő napokban és hetekben azért érdeklődnek a téma iránt, és minden esetre köszönet azoknak, akik eljöttek. Nos, talán Azért van ez, mert május 8-a francia nemzeti ünnep, úgy gondolták, hogy én nem leszek itt, de itt vagyok. Nos, elnök asszony, a bizottságunk elkészítette a jelentést az Atlanti régiót illeti stratégiáról, és egy 2011 márciusi állásfoglaláshoz kapcsolódik mindez, ez egy makroregionális stratégia az Atlanti-óceáni térségre vonatkozóan. Azóta hosszú utat jártunk be, a parlament kezdeményezés óta. A bizottság és az érintett tagállamok európai ambíciózus stratégiát készítettek az Atlantikumra. Erőteljes mobilizációt jelentett ez a régiókban, ezt már is elmondanám. A regi kezdeményezésére a stratégia beindítását is előkészítették, az Atlanti Fórum jött létre, és ezt a parlamentben szeretném ismertetni. Ez előkészítős, előkészítő szakaszt indított be az érintettekkel, és 2012 végére készíti el szakció tervet. ezt a több éves pénzügyi kerettel egyeztetni kell, illetve a partnerségi szerződésekkel és a kohéziós politika operatív részével. Nos, a célunk az, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg, és prioritásokat állapítsunk meg. Az Atlantikumot több minden jellemzi, ez dinamikus térség, a megújuló tengeri energiának köszönhetően, az idegenforgalomnak, a halászatnak, az akvakultúrának és még más területeknek is köszönhetően, de ugyanakkor igen sérülékeny is, meg kell őriznünk. Olyan térség ez, amely az Unió nyugati kapujánál található, azért stratégiai jellegű Európában ezen kívül periférikus az Európai Unión belül is, ami nyilván felveti azt a kérdést, hogy kapcsolni kell Európa többi részéhez. Ezek átnyúlnak a nemzeti határokon, és nagyon fontosak az Atlantikum szempontjából. Jó lenne, hogyha is kereteket öltene, hogy a szinergiákat támogassa a különböző eszközök között és az intézkedések között, amelyek a tér az tervezésére vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy definiáljuk a stratégia célkitűzéseit is. Jelentésemben azt javaslom, hogy két témaköré csoportosuljon a stratégia. A tengeri és a szárazföldi területek rendezése, az atlanti iparágok versenyképességének támogatása, iparpolitiká segítségével, amely a sajátosságokhoz alkalmazkodik. Nos, ami az első témát illeti, koordinált tevékenységre van szükség az emberi erőfeszítések terén. Javaslom, hogy állandó struktúrát hozzunk létre megfelelő tervezéssel az Atlantikumba, hogy a különböző érintett területeket koordinálni lehessen, a különböző szektorok, ágazatok értekeit képviselve. Az ökológiai, a biodiverzitásra vonatkozó, illetve a szén lábnyom szempontjait figyelembe véve. Nagyon fontos a kockázatok felmérése az Atlantikumban, főleg akkor, hogyha valamilyen természeti katasztrófa vagy valamilyen baleset következik be, illetve ha bűncselekményekről van szó. Ezt ki kell egészíteni a területi kohéziós intézkedésekkel. Sajnos ez a bizottsági közleményben, amely tavaly novemberben jelent meg, nem igazán jelenik meg. Nagyon szeretném, hogyha az Atlantikum régióit, amelyek pillanatilag periférikus szinten jelennek ma, meg előtérbe helyezni. Nagyon fontosak a közlekedési hálózatok, az energetikai hálózatok, és intenzívebbé kell tenni a szárazföld és tengeri kapcsolatokat. Aztán ott vannak a közlekedési infrastruktúrák, a nagy tengeri útvonalak. Rátérnék a második területre. Iparpolitika az Atlantikumban. Ennek célja a növekedés, munkahelyteremtés a tengeri ö, munkahelyek vonatkozásában, hiszen óriási gazdasági potenciált jelent mindez a kék növekedés terén. A tengeri energiának, közlekedésnek, az idegenforgalomnak, a halászatnak köszönhetően. A magánbefektetéseket ki kell egészíteni a állami befektetésekkel, különböző területeken, a kutatás, a fejlesztés, az innováció, a szakképzés, a klaszterek kialakítása és a kkv beruházása terén. Ugyanis ez a terület az egyik kulcsfontosságú ipari tevékenység, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Hogyan is kezeljük ezt a stratégiát? 2014-től indul be ez a stratégia, és a következő több éves pénzügyi kerethez is alkalmazkodik. Minden területet lefed, főleg a Lámos területe, illetve az Atlanti óceáni térség. De ugyanakkor az ultraperiferiás területekre is vonatkozik, illetve a tengeren túli területekre, hiszen nemzetközi együttműködés keretein belül ide is eljut. Nagyon fontos, hogy az érintettek, főleg a tagállamok, a politikai és regionális és helyi állami szervek, a különböző szervezetek, magánszféra is összefogjon. Az Atlantikum eddigi együttműködési ö, ö, példái már ö, jó gyakorlatot ö, jelentenek, úgyhogy ezeket a tapasztalatokat kell kihasználni. A strukturális alapok nagyon fontosak ebből a szempontból, a szinergiákat is elő kell segíteni. Más európai szakpolitikákkal a kutatás, energia, környezetvédelem, halászat, egy, nemzetközi együttműködés, az Európai Beruházási Bank, illetve a tagállami szakpolitikák az önkormányzatok és más szervek összefogásával. A már létező európai finanszírozást ki kell használni, anélkül, hogy új költségvetési eszközt hoznánk létre. Tehát jobban kell orientálni a már létező szakpolitikákat ebben az ágazatban, és jelentésem partnerségi szerződéseket javasol a prioritások terén. Ilyen módosítókat fogok beadni az új rendelet vonatkozásában, amely a strukturális alapokra vonatkozik. Ezen kívül elengedhetetlenül szükséges, hogy megfelelő tervet készítsünk, egy ablakos rendszert a kedvezményezetteknek, és koordináljuk a különböző illetékesek munkáját. Az Atlantikum stratégiája ma politikai konszenzust képvisel, az európai intézmények, a tagállamok, az érintett ö, régiók egyetértenek ebben. A parlament mobilizációja nagyon fontos ö, motort jelent ebben a folyamatban. Igen, ambiciózus projektről van szó, és nagyon remélem, hogy széles körű támogatásra rendelkezésükre állok, az árnyékjelentés készítőkkel együtt, hogy együttesen foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Akkor most következik az árnyék jelentéstevők. Maria Perez, a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, engedje meg először is, hogy gratuláljak KD úrnak a kiváló jelentésért, amelyet ez bemutatott támogatni szeretném az ő munkáját, szeretném a kollégáinknak az érdeklődését erre az anyagra irányítani. Kérem, Kade úr, számítson rám a további együttműködésben, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ez a politika jól legyen kidolgozva. Úgy gondolom, hogy egy makroregionális stratégiának a kidolgozását Európában az Atlanti óceán térségére nagyon fontos, mert ezáltal közösen tudjuk kezelni azokat a problémákat, amelyeket közösen érintik azokat az országokat, amelyek az Atlanti tengerre néznek. Környezetvédelmi, hajózási, tengerészeti kérdésekről van szó. Ki szeretnék emelni néhány kérdést ezekben a témakörökben. Először is hiányolok egy pontos utalást arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos, hogy rámutassunk arra, hogy több szintű kormányzásra kell alapozni ezt a stratégiát. Be kell vonni a régiókat, be kell vonni a magánszektort, a civil szervezeteket, beleértve az ö, határokon átnyúló szervezeteket és interregionális szervezeteket. Úgy gondolom, hogy az Atlanti Fórumot legalább 2015-ig kellene, 2014-ig kellene fenntartani, kell kellene bevonni olyan szereplőket, olyan tagokat, akik jelenleg nem vesznek részt az előkészítő munkákban. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott támogatást és fejlődést segítsünk elő tengeri és belső területek egyár, egyaránt. Aztán szükség van arra, hogy egy olyan stratégiát indítsunk el, amely támogatja a kutatás fejlesztést és a koordinációt a kutatóközpontok között, amelyek az Atlanti óceán térségében dolgoznak, főleg azok között, amelyek tengeri tengerészeti, tengeri kérdésekkel foglalkoznak. Ami az energiát életi, energetikai kérdéseket illeti, úgy gondolom, hogy támogatni kell azokat, akik új energiaforrásokat eh, kutatnak, olyanok, mint például amelyik a szélenergiát, vagy a hullámok energiáját szeretnék hasznosítani. Aztán külön odat kellene figyelni, hogy megfelelően támogassuk azon területek iparosodását, amelyek el vannak maradva, a kikötők fejlesztését kellene támogatni, és kiegészítő, kisegítő tevékenységeket. Szükség van arra, hogy egy olyan mechanizmust indítsunk el, amelyik lehetővé teszi, hogy a bevált gyakorlatokat kiadjuk és megosszuk másokkal. Szükség van arra, hogy támogassuk a fenntartató turizmus, hogy támog, támogassuk a környezetvé a környezetet, és fenntartsuk a biológiai sokszínűséget. Bevált gyakorlatokat kellene támogatni, ezeket kellene kiadni és megosztani másokkal. Például a SUIT vagy a Portonova környezetvédelmi kezdeményezés, ezek olyanok, amelyeket nagyon fontos lenne megosztani. Köszönöm szépen Kadek úrnak a kiváló munkáját, mindazonáltal a, a csoportom, a frakcióm nevében néhány módosítót szeretnék benyújtani. Köszönöm. A következő árnyék jelentés a Pát nincs jelen, úgyhogy François Alfonzin kap szót. Köszönöm elnök asszony a szót. Ami minket illet, természetesen támogatjuk a makroregionális programot. Úgy gondoljuk, hogy az Atlantikum nagyon érdekes példája egy ilyen stratégia létrehozásának, amely lehetővé teszi, hogy új területet nyissunk a regionális és európai politika számára, és ez számunkra különösen fontos, főleg az Atlantikum, ugyanis ez a régió főleg Franciaországban ö, sajátos jelleggel bír, azt hiszem ez igaz minden országra. Valahol kell, hogy az Atlantikum ö, felelősei ö, elgondolkodhassanak ö, a felelősségi körökön, és aztán az realitást is ölcsön. Nos, jelentés készítünk ö, javaslata úgy fogalmazódott meg, hogy vegyük fel a harcot az ellen, hogy ez csak periférikus terület legyen, fordítsuk meg ezt a folyamatot, hogy a jövő régiója legyen ez a terület. Ezt meg kellene erősíteni. Egy másik dolog, a tegeri útvonalak, ezt támogatjuk, de azt hiszem, hogy hogyha a közutakat túlságosan ez befolyásolna, ez nem lenne jó. A kabotás vonatkozásában is arra kell gondolnunk, hogy mit is szállít az a jármű, mondjuk árukat, és ne felejtsük el a CO2 kibocsátást sem. Nos, fontos ez a jelentés, kiegészíti a többit, makroregionális stratégiák, még akkor is, hogyha az Atlantikum egy kicsit más, hiszen teljesen nyitott ez a térség a balti tengerhez képest, ami teljes mértékben zárt terület. Úgy gondolom, hogy az EU a makroregionális stratégia segítségével mindenkinek lehetővé teszi, hogy saját nemzeti kontextusában próbálja elmondani véleményét, és aztán úgy ö, támogassa ezt az Atlantikumra vonatkozó stratégiát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen kollégámnak, Alenkádeknek a kiváló munkáját, és az a dinamikát, amelyet követett, amikor kidolgozta ezt a stratégiát támogatta mindazt, amit támogat, mint a javasol, főleg ami a munkát módját illeti, az, hogy együttesen dolgozzunk interfész módjával a tenger és a szárazföldi területek között, hogy egy olyan iparpolitikát kell dolgozni, amelyik alkalmazkodik a jellegzetességekhez, és hogy meglegyen a megfelelő koordináció. Én úgy gondolom, hogy Támogatni kell ezt a munkát annak érdekében, hogy az európai makrostratégiában rejlő lehetőségeket kiaknázzunk. Ezt a, és ennek a stratégiának céloznia kell olyan munkákat, amelyek lehetővé teszik az, hogy megfelelő módon nemzetközi szintéren lépünk el, határokon átnyúlóan. Meg vagyok győződve arról, hogy egy jövőbeni földközi tengeri stratégiának is ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni. A 24-es pont, amelyik a makroregionális eh, stratégiáknak a támogatását eh, akarja. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen támogatni kell. A régióknak nem szabad figyelmen kívül halni egy ilyen eh, rendhagyó stratégiának a támogatását. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen oda kell figyelni, hogy ezek a makrorégiók megfelelő módon tudjanak működni a hármas eh, célkitűzés keretében. Csivlassák. Köszönöm szépen, elnök asszony, Hölgyeim és Uraim! Nagyra tartom, hogy egy ilyen fontos anyag szerepel előttünk, ami az együttműködés lehetséges területeit felvázolja, a szinergiákat segít elő az irányítás legkülönbözőbb szintjein, a legkülönfélebb eszközök révén. A jelentéstevő világosan eh, kimondta háromszor is, hogy itt nem új költségvetésről, nem új jogszabályról vagy új eszközökről van szó, hanem eh, alapvetően egy akciótervről, amit eh, a magán és az állami szektorban egyaránt meg kell valósítani. Itt alulról felfelé építkező fellépésekről van szó, ez egy nagyon fontos szempont, és igen nagyra értékelem, hogy az egyik terület, amit megemlített, az nem más, mint a katasztrófa megelőzés területe és a mentés. A kérdésem az, hogy hogyan kívánja a periférikus területeket bevonni, illetve a távoli régiókat Elnök, köszönöm. Jan Olbricht. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, gratulálok a jelentéstevőnek, mégpedig őszintén. Ugyanis eh, egy nagyon kiegyensúlyozott anyag szerepel előttünk, ami pontosan felvázolja és körülírja a fő célkitűzéseket, ugyanakkor rámutat arra is, hogy hogyan lépjünk fel. Makroregionális stratégiákról többféle vita folyik, és ezzel kapcsolatosan számos várakozás létezik. Az egyes és a kettes pontokban a jelentéstevő a szinergiákról szól, amelyeket el lehet érni, és hogy ennek érdekében hogyan lehetne koordinálni az európai szakpolitikákat az akcióterv részén. A kérdés tehát a koordináció. A későbbiek során a feltételekről esik szó, az akció tervek és az operatív terveknek a makro régiók igényeihez történő igazításáról van szó. A különböző szakpolitikai célkitűzéseket és eszközöket tehát össze kell hangolni. Az operatív programok kérdése ezeknek a prioritásokhoz történő igazítása is rendkívül fontos. Mint Leszek úr is elmondta, fontos kihangsúlyozni, hogy itt nem beszélünk új pénzügyi eszközről, tehát jól kiegyensúlyozott anyag van előttünk. Köszönöm, elnök asszony. Először Kadek úrnak szeretnék gratulálni ehhez a kiváló jelentéshez. Különleges munka ez, figyelembe kell venni a különböző területeket, régiókat, az Atlantikumot. Először is jelezni szeretném, hogy a központnak és a periférikumnak állandó a kapcsolata. A bizottsági javaslat alapján makroregionális megközelítésre van szükség, azért, hogy odafigyeljünk a periférikum és a központ kapcsolatára is. Ugyanis nem igazán ismerik el a periférikumot, de nincs kapcsolat sem a kettő között, illetve a kohézió is hiányzik mindenféle téren. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés sokban hozzájárul ahhoz, hogy az egyes területek jobban értékeljék ezeket. Nos, ami a stratégiát illeti, ami a szárazföldi részt illeti, a strukturális alapok keretprogramjához kell kapcsolnunk mindezt. De ugyanakkor a gazdasági kohézió utalása sem felejthető eh, el, főleg azért, mert eh, a halászat, az akvakultúra, az extenzív akvakultúra, a fenntartható akvakultúra vonatkozásában eh, figyel, különbséget kell tenni az intenzív, illetve az extenzív módja között az akvakultúrának. Alfonzi úr már említett módosító indítványokat, amelyeket azzal a céllal fogalmaztunk meg, hogy a többszintű kormányzást támogassuk, és az e célból létrejött együttműködést. Végezetül üdvözlöm Luis Miguel Parisa urat, aki az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előadója, ma nem tudott eljönni, mert ma vita folyik a bizottsággal, de két kollega viszont itt van. Én is jelen voltam. Kérem, olvassák el Pagyfele úr jelentését a stratégia témájában, amely jelentős mértékben kiegészíti azt a megközelítést, amelyet az Európai Parlament is képvisel. Köszönöm. Köszönöm. Jens Nilsson. Svédül fogok szólni, ha már lehetőségem van rá. Úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon jó, jól illeszkedik a bizottság elképzeléseihez, ami az általánosabb összefüggéseket, vagy a szélesebb képet, szabályokat illeti 2014-ig bezárólag. A kérdésem a jelentéstevőhöz a következő. Azt mondja, hogy a régiók egyre inkább aktív résztvevők. Ugyanis, ugyanakkor viszont a balti térség stratégiája csak akkor lehet sikeres, hogyha a régió is azonosulni tud ezzel a stratégiával, ha úgy tetszik, tulajdonosának tekinti magát. Itt a régiókról szólva nem tudom, hogy tapasztal-e érdeklődést, vagy növekszik-e az érdeklődés, mennyiben azonosulnak a régiók a stratégiával. Elnök asszony, más nincs a hozzászólók listáján, Úgyhogy a bizottsághoz fordulok, ha más nem kíván szólni, hogy kíván-e néhány megjegyzést fűzni az elhangzottakhoz. Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel olvastam én is a parlament jelentését, és jól illeszkedik ahhoz, amit mi is el kívánunk érni. Az Atlantikum stratégiája a munkahelyteremtésről és a gazdasági növekedésről szól a partvidéken, elsősorban az Atlanti-óceán térségében, és ez részét képezi a bizottság, valamint az EU integrált tengerészeti politikájának. Az e, e, Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit is támogatja, az úgynevezett kék gazdaság, fenntartható tengeri gazdaság támogatását. Kadek úr személyesen és a szakbizottság is rámutatott számos fontos dologra. Amikor mi szeptemberben előterjesztettük tavaly, szeptember-októberben a stratégiát, elsősorban a tengeri aspektusokra összpontosítottunk. Az összekapcsolhatóság, a területi szempontok, azóta számunkra is sokkal fontosabbak váltak, miután önökkel, illetve az egyéb érdekelt felekkel konzultáltunk. Természetesen a tengeri gazdaságot nem lehet elszigetelten tekinteni a szárazföld gazdaságától. Ugyanakkor alaposan végiggondoltuk azt is, hogy a cselekvési terv struktúrája hogyan nézzen ki, amit majd az év végéig elkészítünk, és valóban alulról építkező elképzelésekre számítunk az egyes régióktól, a tagállamoktól, a magánszektortól és a régiók egyéb érdekelt feleitől. Azt várjuk, hogy ők szolgáltassanak projekt elképzelésekkel, amit az új több éves pénzügyi keretből lehet majd finanszírozni. A stratégia innovatív eleme is nagyon fontos. Itt mi nem arra kívánjuk ösztönözni a az érdekelt feleket, hogy csak a, ter- a területi együttműködési programok keretében használjanak fel forrásokat, hanem éljenek a kohéziós alappal, a strukturális alappal, illetve egyéb kutatási lehetőségekkel. Írország, Portugália, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Franciaország nagyon lelkesen viszonyul a kérdéshez, és igyekszik kapcsolatba lépni az összes regionális és helyi hatósággal, hogy meghatározzák a legfontosabb kutatási prioritásokat. És mint ahogy említettük, reméljük, hogy a tagállami és regionális szinten születendő elképzelések a magánszektor együttműködve valóban hasznos projekteket fog ele- eredményezni. Véleményünk szerint az Atlanti Fórumnak 2013 után meg kell szűnnie, ez az egyik feltétel, amit a tanács javasolt ahhoz, hogy a stratégia összeálljon. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy valami fajta monitorozásra, figyelemmel kísérésre szükség lesz a stratégia kapcsán. Ugyanis 2020-ban válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy a stratégia milyen eredményeket hozott. Tehát itt gondolunk politikai, administratív ellenőrzésre, a konkrét eredmények figyelemmel kísérésére, és arra akarjuk ösztönözni az érdekelt feleket, hogy az érintett régiókban valóban hozzanak létre új munkahelyeket. És az elkövetkezendő másfél évben önökkel erről szorosan fogunk majd eszmét cserélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most Kedek úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, mint ahogy mondottam, nem vagyunk sokan, de legalább egy hangon szóltunk, és köszönöm szépen ezt. Először is szeretnék válaszolni a felmerült kérdésekre. Maria, aggottál a ko- többszintű kormányzás miatt ez egyértelmű természetesen, hogy a, civil társadalmat és a régiók nagyon szoros szálak kötik össze, tehát mindenképpen szükség van ezek bevonására annak érdekében, hogy egy ilyen stratégiát tudjunk beindítani, tehát ők már ott vannak a döntéshozatali szerveken, és már részt vesznek az előkészítő munkában ami a kutatásfejlesztés és stratégiát illeti. Kedves kollégák, ez fontos, ott van a jelentésben, és ezen a té- ezt a témát ki kell emelni. Ugyanez vonatkozik a tengeri energiákra vonatkozóan, és az újraiparosításra vonatkozóan is, ahogy Mária mondta a régió, különböző régiókban. Az utóbbi években láttuk, hogy az iparosodás visszafelé történt, tehát a különböző országokban, és emiatt nagyon fontos, hogy az újraiparosítást elindítjuk a különböző térségekben és országokban. A fenntartható turizmus kifejezés természetesen kap helyet majd a stratégiában, és ez lesz ott szerepel majd a cselekvési tervekben. Ezek az első válaszok, amiket Máriának tudom mondani, de alig várom, hogy olvashassam azokat a módosítókat, amiket be szeretne nyújtani. François, aki a zöldek szempontból árnyékjelentés tevője, akivel már korábban beszéltem, osztom azt a véleményt, hogy a, a túlságosan sok befektetés, túlságosan hogy meg kell adni a régióknak az összes energiájukat, és ezáltal a tőkét meg kell mozdítani. Igen, a tengerről van szó, a tenger is, de a kabotásról oda kell figyelni, ez egy nagyon fontos kérdés, főleg ami a környezetvédelmet környezetvédelmi szempontot illeti. A széndiokszid kibocsátására oda kell figyelni. Köszönöm szépen. A további megjegyzéseket. A kötelező érvényű fressázs az igen és nagyon fontos, úgy vélem, hogy ezt ki kell emelni, ahogy ő mondta. Blázák kollega, ő további kérdéseket emelt ki. Én úgy gondolom, hogy újra el kell mondani, hogy egyértelmű nem lehet további forrásokat követelni, egyszerűen csak jobban el kell költeni a rendelkezésre álló forrásokat. Nem többet, hanem jobban kell költeni. Ahogy mond, van egy kontextus, ami lehetővé teszi, hogy tökéletesen működjünk, tehát úgy gondolom, hogy az kellene jobban kiaknázni, amivel már rendelkezünk, elindítani olyan operációs programokat, amelyek azonnali eredményeket tesznek lehetővé. Köszönöm szépen Albrichtnak azt, amit mondott a jelentésre, visszatérek az operációs programra. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb része a jelentésnek, és itt ezen még dolgozni kell, és ezt ki kell emelni. Rodi? kapcsolatot emelte ki Miranda a központ, illetve a perifériák között, ez nagyon fontos, igen, gazdasági kapcsolatok elmélyítésére van szó, és mindenféle konkrét értelembe vett kapcsolat elmélyítésére van szó. Jens Nilsson kollega néhány megjegyzést tett, pontosította, a, és köszönöm szépen, pontosításokat vezetett be, ami a régiókat illeti. Jelenleg a régiók nagyon lelkesek, sokat dolgoztak ezen a területen a mm, Atlanti stratégiával kapcsolatban mi azért vagyunk itt, hogy azoknak az érdeklődését is felkedjük, akik még nem csatlakoztak, de azt látjuk, hogy az európai eh, régiók, amelyek érintettek, azok körében rendkívül nagy lelkesedés van, és nagyon sokan pozitívan állnak hozzá ehhez az európai stratégiához. Nagyon sokan dolgoznak a CPMR-nél, és nagyon sokan érdeklődéssel figyelnek erre a munkára. Az Európai Bizottság elmagyarázta az álláspontját, ami engem illeti. Én nem mindig értek egyet a bizottsága, különösen kiemelnem a, a halászati bizottságot, de ebben, ezen a területen tökéletesen egyetértek a bizottsággal, tényleg jól tudunk dolgozni, közösen tudunk dolgozni az eleje óta, rögtön az eleje óta a csapatunkkal, a csapataink jól tudják kihasználni a szinergiákat. Köszönöm szépen az önök megjegyzéseit, mindenkinek a megjegyzéseit, számítok az önök együttműködésére. Kérem, juttassák el a megjegyzéseket írásban, annak érdekében, hogy tovább tudjuk fejleszteni ezt a jelentést, és érdekesebb, nagyra vágyobb célokat tudjunk elérni. Köszönöm szépen mindenkinek, számítok az önök támogatására és segítségre. Köszönöm szépen. Köszönöm, mielőtt döntenénk a módosítók határidejéről, a tengerészeti főigazgatóság képviselének adnám meg a szót, illetve a területi együttműködés vezető helyettesének adom meg a szót, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Kádek úr jelentését pozitívan kezeljük, támogatjuk mindazt, amit a különböző frakciók mondtak. Minden esetre számunkra a stratégia nagyon fontos ebben a pillanatban. Számunkra az a fontos, hogy mennyire érint illeti az alapok kiosztását a 2014-es 2020-as időszakban, nagyon fontos, hogy ez a stratégiai vízió az Atlanti-óceán térségére befolyással bírjon a partnerségi szerződésekre a térségben oly módon, hogy a törvényhozási csomag elismerje, hogy a makroregionális stratégiákat, vagy a tengeri stratégiák is stratégiákat is figyelembe vegyék akkor, amikor a pénzügyi és támogatási tervezés zajlik a különböző térségekben, amelyek érintettek. Követjük a jelentést a továbbiakban is, a munkát, követjük, és mi is hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy jól ki legyen dolgozva ez a téma. Köszönöm. Ma már csak a módosít indítványok határidejéről kell döntenünk. Javasolnék egy hetet, május 15-e dél, déli 12 óra lesz akkor a határidő a javaslatom értelmében. Ezzel pedig leszeretném zárni ezt a pontot. Most pedig nagyon ritka alkalmunk nyílik arra, hogy fél óra rendelkezésünkre áll, mert a délutáni napirendekből nem vehetünk semmit előre, mert nincsenek itt a kollégák. Úgyhogy felfüggeszteném az ülést 25 percre, és akkor 10 óra 25-kor folytatjuk a tárgyalásokat a négy regionális és helyi szervezet képviselőivel Európában. Úgyhogy 20 perc múlva kérem jöjjenek vissza, addig felfüggesztem az ülést. Dear colleagues, can you please take your seats and we will start the, the meeting. Akkor folytassuk az ülést, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Mindenkit üdvözlök ismét, különösen a meghívottakat, és szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy az interneten nyomon követhető az ülésünk, úgyhogy kérem mindenki mosolyogjon és igyel, igyekezzen legjobb színben feltűnni. A parlament ciklus E, mostani ciklusában az első alkalommal találkozik az összes fontosabb uniós regionális szervezet egy ülésen. Egy nagyon fontos vitára kerül most sor a 2014-2020 közötti stratégiáról és jogalkotási csomagról és szeretném üdvözölni az egyes szervezetek képviselőit, Jean-Yves Le Drian, a külső tengeri régiók konferenciájának elnökét, aki nagyon aktívan részt vett a szervezésben. Szeretném megköszönni a közreműködését, ugyanis most egy nagyon fontos momentumhoz érkeztünk, amikor megismerkedünk az önök nézeteivel, véleményeivel, az ezzel kapcsolatos anyagukkal, és lehetőségünk lesz kérdéseket intézni egymáshoz, bizonyos kételyeket tisztázni, és ezt követően tudjuk majd előterjeszteni a módosítóinkat a jogszabályokhoz. Ezen kívül a rendeletekkel kapcsolatos szavazást már júliusra tervezzük. Igyekszünk majd a megfelelő ütemtervet tartani, aminek eredményeként az évvégéig megszületne a rendelet. Ez nyilvánvalóan a költségvetést is érinti, a többéves pénzügyi keretet, és a finanszírozásra vonatkozó végleges döntés nélkül természetesen nem tudunk tovább lépni. Minden esetre igyekszünk majd elkerülni minden késedelmet, hogy megszülethessen a pénzügyi keret 2014-2020-ra vonatkozóan. Szeretném tehát az összes szervezet képviselőjét üdvözölni. Letrián úr, mint ahogy említettem, a külső tengeri konferenciának elnöke, Michel Szabán az Európai Régió Közgyűlésének elnöke, valamint az Európai Települések és Régiók Tanácsának részéről úgy értesültem, hogy Wolfgang Schuster úr nem tud részt venni, nem tudott eljönni, úgyhogy Gustafsson asszonyt üdvözöljük, aki a területi és helyi fejlesztés illetékese a tanács részéről, valamint Paul Tilsley-t is üdvözlöm a Eurocities végrehajtó bizottságának tagját. Én javasolom, hogy először hallgassuk meg a meghívott vendégeket. Kérem, hogy maximum 10-15 percben ismertessék az álláspontjukat, hogy maradjon időnk a kérdésekre is, és hogy hozzá tudjunk szólni mi is a vitához. Úgyhogy minden további nélkül Sani Vlödriánnak adom meg a szót, hogy kezdjük meg az eszmecserét. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Hölgyeim és uraim, kedves képviselő asszonyok és urak, elnökasszony. Először is szeretnék köszöntet mondani önnek, elnökasszony, ezért a meghívásért, hogy ezt mecserét folytathatók a kohéziós politika jogalkotói csomagjáról önökkel. Ahogy önök is tudják, és ezt az elnökasszony is elmondta, elég széles körű az együttműködése a parlamenttel a külső tenger régió konferenciájának, és nagy örömmel vettük az októberi kezdeményezést, és örömmel mondjuk el érveinket erről a dokumentumról, tapasztalataink és közösségeink alapján. Tekintettel, hogy a tárgyalások előre haladott állapotban vannak a kohéziós csomagról, ma már nem általános nyilatkozatokra van szó, meg kell hallgatni a különböző európai közösségeket, és konkrét módosítási, módosítói indítványokat is megfogalmaztunk a különböző elképzelésekről annak érdekében, hogy olyan legyen a kohéziós csomag, amely a régiókat szolgálja. Mivel minden így szervezet integrált megközelítést képvisel, úgy döntöttünk, hogy így is járunk el, és hamarosan rátérek, ami engem illet, azokra a területekre, amelyek a feltételrendszerre vonatkoznak, mielőtt Szaban asszonynak adnám meg a szót, hogy a tematikáról szóljon az Európai Régiók Közgyűlésének nevében Gunnarsson asszony, a partneri kapcsolatokról, többszintű kormányzásról fog szólni, Tiszne úr pedig az Eurocities ről szól, végül, amelyel hozzájárulnánk a kohéziós csomaghoz. Nos, mielőtt még az első területre áttérnék, meg szeretném jegyezni, hogy minden egyes hozzászólásunk keretén belül egyetértünk Krél asszony és Van Nistelrooy úr ideiglenes jelentésével. Áprilisban került ez nyilvánosságra, és üdvözöljük ezt az eddig elvégzett munkát, illetve azokat az álláspontokat, amelyek területeink elvárásaihoz közelítenek. Nos, ami a makrogazdasági feltételrendszert illeti, csatlakozunk az önök álláspontjához, nevezetesen a bizottság által meghatározott a strukturális alapokhoz kapcsolódó teljesítmény, illetve a tagállami makrogazdasági teljesítményhez közötti kapcsolatra vonatkozó megállapításait kritizálja. Azzal is egyetértünk, hogy ne legyen büntetve feltételrendszerrel a régiók makrogazdasága. Feltehető a kérdés az is, hogy mi a helyzet a közösségi költségetéssel igen nehéz helyzetben vagyunk, ön is ö, utalt erre, ö, elnök asszony a bevezetőjében, illetve tekintettel arra, hogy a tanácsban folyó tárgyalások hogyan ö, és milyen ö, irányban haladnak, hasznosnak tűnik számunkra, hogy a jogalkotói keretbe beilleszkedjen mindez, még akkor is, nem feltétlenül ide tartozik ez. Ezért az általános rendelet 21. cikkéhez szeretnénk módosítókat benyújtani a makrogazdasági témában. Először is. Ha felfüggesztik a strukturális alapokat, akkor ezeknek csak a kötelezettségvállalásokra, nem pedig a kifizetésekre kell vonatkozniuk, így át lehet programozni a, az alapokat, mégpedig megfelelő, rendezett módon. Nem javasoljuk, hogy a 21-es cikkben a kifizetéseket teljes mértékben töröljék. Másodszorban a bizottságnak automatikusan csatlakozniuk kellene a strukturális alapok kezelőivehez, hogyha az utolsó megoldás az, hogy módosítani kell a partneri kapcsolatokon. Tehát legyen egy olyan bekezdés, amely rámutat erre a fontos dologra. Harmadsorban egy plafonértéket támogatnánk a kötelezettségvállalások felfüggesztése terén, amelyet egy relatív százalékos érték alapján számolnának ki a bruttó nemzeti termék százalékos értékében, hogy ez relatív értéket képviseljen. Természetesen állunk rendelkezésükre, hogy megtárgyaljuk részletesen is ezeket az elképzeléseket. Ami a közös stratégiai keretet illeti. Nem nagyon akarok belemenni abba a dokumentumba, ami most még munkadokumentum formát öltötte, csak most született meg, de mindesetre elengedhetetlenül fontos szerepet tulajdonítunk a strukturális alapok javítása és koordinálása terén ennek a dokumentumnak az általános rendelkezés egy melléklete kellene, hogy legyen, nem pedig delegált jogi aktus, ahogy ezt a bizottság is javasolja. Miért? Hát azért, mert a parlamenttel folyó tárgyalások tárgyát kell, hogy képezze, mivel a kohéziós csomag része, és a szakértőink is azt állítják, hogy a bizottsági delegált aktusok nem igazán tisztázzák a helyzetet ott a helyszínen. Tehát pontos, egyszerű szabályokra van szükség még inkább a jövőben, mint korábban. Végezetül. Ezzel kapcsolatban a megjegyzésünk a következő. Nagyobb a koherencia az alapok koordinációjára vonatkozóan, illetve az, a strukturális alapokra vonatkozó rendelet kapcsán az általános cikket illetően. Egyébként aggaszt minket a közös ö, stratégiai kereten belül néhány kijelentés ö, az Európai Uniós ö, gazdasági irányítás vonatkozásában. A közös stratégiai keretnek semmi esetre sem szabad olyan eszköznek lennie, amely aláássa a többszintű kormányzást és a kohéziós alapok több éves programját. Mindkettő a kohéziós alapokat ö, kérdőjelezni meg, illetve annak hosszú távú legitimitását. Ezért ö, fogalmaztuk meg az alábbiakat. A partnerségi ö, szerződés és az operációs program csak olyan konkrét országonkénti ajánlásokat kell, hogy figyelembe vegyen, amely már a programozás elején születik meg, az általános rendelkezés 87-es cikkének megfelelően, nem pedig éves szinten. Ugyanis így a több éves programozás elve kerülne előtérbe, amely a, a kohéziós politika nagyon fontos része. Ami a feltételrendszert illeti végezetül még annyit szeretnék elmondani, ami az ex ante feltételekre vonatkozik. Elégedetten vettem tudomásul, hogy a tanács és Krelasszony és Van Nistelrooy úr jelentése hangsúlyozza, hogy az ex ante feltételek közvetlenül befolyásolják a struktúrális alapokat, és mi is így gondoljuk. Mi még messzebb megyünk, és az alábbiakat javasoljuk. Az ex ante feltételeknek egyetlen célja az kell, hogy legyen, hogy a kohéziós politika hatékonyságát javítsa. Nagyon sok javaslat hangzott el, az Európai Uniós rendelkezéseknek megfelelés, de nem, szerintünk nem föltétlenül kell ezt kapcsolni a struktúrális alapokhoz. Gyakorlatilag a már hatályos irányelv átültetése lenne fontos először. Ami a végrehajtást illeti, el lehetne napolni 2017. december 31-ére az ex-ante feltételrendszer bevezetését, azért, hogy már a program elején ne terheljük túl administratív terhekkel az, az illetékeseket és az érintetteket. Tehát szeretnénk, hogyha ennek értelmében a 87-es cikk módosításra kerülne. Végezetül egy konkrétumra térnék a FEDER hatájára, nevezetesen a rendelet harmadik cikkét szeretném itt megemlíteni. Több szervezet is, és mi is azt támogatjuk, hogy tematikus koncentráció legyen, konzultáció, ugyanakkor régióink tapasztalatai azt mutatják, hogy óvatosságra int a FEDER hatáját kiterjeszteni, a különböző infrastruktúrális projektek finanszírozása a legdrágább régióban. Gyakorlatilag a FEDER nagyon sok régióban most is kiegyenítő szerepet vállal fel magára, hogy a magán befektetőket vonzza. Gyakorta a tagrégiók azzal érvelnek, hogy nem működnek a piacok, és gyakorlatilag ezért javasoljuk ezt. Másodszorban. A Federnek fontos a környezetvédelmi hatása bizonyos régiókban, főleg, hogyha a fenntartható közlekedési megoldásokra gondolunk a városokban és a különböző területeken. Végezetül Bizonyos régiók hátrányos helyzetben vannak, mint például a skandináv régiók közül néhány, ahol például a Federt a, az egyes területeken konkrét szükségletek kielégítésére használják fel, vagy például a KKV-k segítésére, innovációra. De például a közlekedési infrastruktúrákba való befektetésekre is. Aztán ott van a hármas cikk, amely a FEDER hatáját kiterjeszti a kevésbé fejlett régiókra. Több példát is találnak az általunk készített dokumentumokban, illetve javaslatokban a kohéziós csomagról, amelyeket elkészítettünk. De nyilván vissza tudunk majd még térni erre, ezekre a kérdésekre. De mielőtt Szaban asszonynak adnám meg a szót, elnézésüket kérem, hogy egy kicsit rekettes volt a hangom. Köszönöm szépen. Michel Saban, szész. Igen. Madame ön következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyem és uraim, képviselő urak, kedves kollégák. Köszönetet szeretnék mondani, hogy meghallgatják a mi hangunkat, és hogy lehetővé tették, hogy a regionális szervezetek tömörítő intézményeket nek a hangját meghallgatják a kohéziós politikák keretében. A mi szervezeteink nagyon nagy fontosságot tulajdonítanak ennek a politikai eszköznek, és Szent Pöltemben, alsó Ausztriában már volt alkalmunk ezt kihangsúlyozni, egy nyilatkozatot adtunk ki, amelyet eljutottunk a lengyel elnökséghez és Hán biztos úrhoz. Mi úgy gondoljuk, hogy egy globális stratégi, területi stratégiába kell integrálni ezt a rugalmas kohéziós politikát. Az lenne a célja, hogy eltüntessük az eltéréseket, a gazdasági fejlődésbeli eltéréseket a különböző térségek között. De ezek a területek mások, eltérőek, eltérnek egymástól. Mások a célok, mások a lehetőségek, mások a körülmények, más terület más módon működnek, és ezt figyelembe kell venni akkor, amikor meghatározzuk a célokat, és akkor, amikor végrehajtjuk a, a projekteket, és akkor is figyelembe kell venni ezeket a különbségeket, amikor értékeljük ezeket a befektetéseket és projekteket. Nagyon fontos tehát, hogy meglegyen ez a stratégiai közös keret, mozgásteret, és szükség van arra, hogy megfelelő prioritásokat határozzunk meg. Ez alapvető kérdés, főleg most a válság időszakában. Alapvető ebben a válsági kontextusban, hogy a lakosság elvárásainak megfeleljünk. Annak érdek, mert a lakosság azt várja el tőlünk, hogy megfelelő támogatást nyújtsunk, fenntartható fejlődést biztosítsunk. Annak érdekében, hogy mindez megtörténjen, el kell kerülni néhány nehézséget és néhány gondot. Először is úgy gondolom, hogy megfelelő mozgásteret kell biztosítani a régióknak, hogy végrehajtsák azokat a politikákat, amelyeket végre szeretnének hajtani. Úgy gondolom tehát, hogy mindenképpen ott vannak azok a célkitűzések, amelyek a 2020-as stratégiával függnek össze, ugyanakkor nem szabad belefutnunk abba a hibába, ami a Lisszaboni szerződés kapcsolatosan csak üres frázisokat hangozhatunk, hanem ebben az esetben tényleg konkrét akcióterveket kidolgozni. Meg kell adni a regionális hatóságoknak azokat a gondolatokat, amelyek szükségesek, de amelyeket ők fogják majd kidolgozni helyben az igényeiknek megfelelően. Tehát egy egységes megközelítés egész Európára, annak nem lenne semmi értelme. Úgy gondoljuk, hogy az lenne a cél, eh, hogy a különböző gazdasági eltéréseket és szintkülönbségeket legyőzzük, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, megfelelő módon, megfelelően kell megközelíteni a különböző területek sajátosságait figyelembe véve. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az európai hozzáadott értéket. Például, amikor arról volt szó, ha arról van szó, hogy a stratégiai programok előírják, hogy gazdaságilag zöld épületeket kell építeni. Rendben van, de ez a politika már nagyon sok területen már működött. Szóval mi a hozzáadott érték? Nincsen hozzáadott érték, teljesen fölöslegesen megduplázódnak a költségek, és semmilyen hatékony felhasználás nem engednek nem engednek meg. Tehát mi azt javasoljuk, hogy a 10 és 11-es cikkekben legyen ott az iránymutató jelző a kulcs akciók mellett. Tehát ez azt jelenti, hogy iránymutató legyen, ne legyen egy merev parancs, hanem egy rugalmas iránymutatás. A második dolog, amit szeretnék, amit kit szeretnék emelni, az, hogy meg kell határozni a régiók helyet abban a döntéshozatali folyamatban, ami a bizottság és a tagállamok között zajlik. Nagyon fontos tehát, hogy a régióknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy a saját kis világukban meghatározzák, hogy melyek azok amely, a prioritások, amelyeket ők akarnak, természetesen az adott országnak a stratégiáján belül. Hogy gondoljuk tehát, hogy a régióknak kell, hogy legyen egy kezdeményező készsége, hogy megfelelő legyen az alulról jövő kezdeményezés, és ne minden felülről legyen irányítva. Mert? Azért, mert a régiók tudják a legjobban értékelni a saját képességeiket, a saját gyengességeiket és a saját képességeiket csak akkor lehet hatékony módon végrehajtani ezeket a programokat, hogyha megadjuk a megfelelő helyet a régióknak és a megfelelő döntéshozatali képességeket. szükség van arra, tehát, hogy a prioritások, a, a prioritások tekintetében a régiók is hallhassák a hangjukat. A tehát úgy, de úgy kell a régióknak meghatározni a prioritásokat, hogy figyelembe kell vegyük a nemzeti prioritásokat, és azon belül azok keretében kell működniük. Ez, tehát mi úgy gondoljunk, hogy a 16-os cikkben pontosítani kell, hogy a tagállamok a regionális hatóságok együttműködésével kell, hogy kidolgozzák a célkitűzéseket. Harmadik és utolsó pont, nem szabad elfelejteni az Európai 2020-as stratégia alatt, hogy van egy közös stratégiai keret. Szükség van arra, hogy legyen gazdasági, szociális és területi kohézió. Arról van szó, hogy mindenképpen a lehető leghatékonyabban kell felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, és a leghatékonyabban kell kiaknázni az adott területek lehetőségeit. A kilences cikket a következő módon szeretnénk kiegészíteni. megfelelő módon kell támogatni az tematikus célkitűzéseket, megfelelő módon kell az okos növekedést támogatni, és az, az Európai Unió működési szabályzatának 177-es cikkének figyelembevetelével kell mindezt végre hajtani. Tehát mindezt úgy kell végrehajtani, hogy figyelembe kell venni a 2020-as európai stratégiát és az európai fejlesztési terveket, ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget a regióknak annak érdekében, hogy hatékonyan tudják ezeket a forrásokat és ezeket a támogatásokat felhasználni. Csak akkor lehet mindez sikeres. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Szabán asszony. Gunnarsson. Köszönöm szépen, és most uh, Karla Gunnarssonnak adom meg a szót uh, az Európai Régiók Közgyűlés uh, elnökének. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívást erre a mai ülésre. Mi a helyi és régió, regionális szintet képviseljük, éppen ezért nagyon fontos, hogy előre bocsássuk a számukra fontos szempontokat. A CMR több mint 100 ezer helyi önkormányzatot és régiót ölel fel 14 európai országban. Ami célunk tehát ebből fakadóan az, hogy a helyi és a regionális szintű érdekeket képviseljük. Ha megnézzük a mostani programkészítési időszakot, és mielőtt, illetve megnézzük, hogy a strukturális alapok milyen hatást váltottak ki, megvizsgáljuk a megvalósítás szervezését is, és következtetéseket fogalmazunk meg a tapasztalatokról. Mint ahogy Szaban asszony most az imént elmondta, úgy gondoljuk, hogy a Lisszaboni stratégia egyáltalán nem nevezhető sikernek. És többek között azért nem, mert a helyi és regionális szint nem volt teljes mértékben bevonva a folyamatokba. Tehát, mint ahogy említettem, következtetéseket kell megfogalmaznunk, és a Lisszaboni stratégia kapcsán csak szerény sikerekről szólhatunk, ami komoly figyelmeztetés a mostani időszak vonatkozásában. Ezen kívül figyelembe kell vennünk a válságot is, ami minden tagállamot érint. Az új programkészítési időszak 2020-ig az intelligens és fenntartható fejlesztést célozza meg mindenki számára. Meg vagyunk győződve, hogy sokkal jobb eredményeket tudunk elérni az elkövetkezendő készítési időszakban, ha a helyi és a regionális szinteket aktívabban bevonjuk. És most engedjék meg, hogy a partnerség elvéről szóljak részletesebben. A CMR nagyon erőteljesen támogatja ezt az elvet, ugyanis ez egy nagyon jó alapelv, általános elv, megközelítés az európai szakpolitikákhoz. Ugyanis ez az elv konkrétan érinti a helyi és regionális szinteket. Pozitívan értékeljük Van Nistelrooy úr jelentését, ebben azt javasolja, hogy kiegészítésekre van szükség, és fel kell karolni a helyi és regionális elképzeléseket. De ezen túlmenően eh, hangsúlyoznánk azt is, hogy a helyi és regionális hatóságoknak teljes mértékben szerepet kell adni a folyamatban, nem csak az előkészületek eh, során nem csak a partnerségi szerződések előkészítése során, hanem minden további szakaszban is a megvalósítás folyamatában a kohéziós politika területén. Ha megnézem a jelentés tervezetet, Krell asszony és Van Nistelrooy úr jelentését, a négyes cikk, négyes bekezdésére vonatkozó 19-es módosítás indoklást ad arra vonatkozóan, hogy ez a kiegészítés miért fontos. És szerintem ez rávilágít arra, hogy mennyire fontos erősíteni a partnerségi elvet, a regionális és helyi szint bevonását. Ez ugyanis az egyik feltétele az uniós célkitűzések megvalósításának. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a partnerség elve megjelenjen a magatartási kódexben is. Tehát egy egyértelmű definícióra van szükség, arra vonatkozóan, hogy kit értünk a partnerek alatt, és a különböző partnerek hogyan vegyenek részt a politikai, a politika alkotási folyamatba, döntéshozatali folyamatba. Ezen kívül helyi és regionális szinten hangsúlyozni kell, hogy az ilyen helyhatóságokat partnerként kell kezelni, nem pedig érdekelt vagy érdeképviselő csoportokként. Meg vagyunk tovább győződve arról is, hogy a program sikere azon múlik, hogy a legkülönbözőbb partnerek részt vegyenek. Ezen kívül el kell ismernünk azt is, hogy a helyi és regionális hatóságok konkrét szerepe mennyire fontos, tekintettel arra, hogy mi választott testületként szereztük legitimitásunkat. Ugyanakkor viszont komoly felelősséggel tartozunk az élet legkülönbözőbb területein, ez, és ez nem csak gazdasági értelemben vett vállalást jelent. A javaslatainkat elő kell terjeszteni, konzultálnunk kell, és még engedjenek meg egy konkrét hivatkozás az ötös cikk egyes bekezdésében. Itt hangsúlyoznunk kell, hogy a helyi és a regionális helyhatóságoknak a kormányzatokkal és a kormányzati hatóságokkal közösen kell megszervezniük a partnerséget, és egyenrangú partnerként, félként kell, hogy részt vegyünk a folyamatban. Ami pedig a magatartási kódexet illeti, itt pontosan meg kell határoznunk, hogy mit értünk a partnerség alatt. Ugyanis, hogyha nem fogalmazunk világosan, akkor esetleg komoly problémák adódhatnak helyi és regionális szinten, és eltérések jelentkezhetnek az egyes tagállamok között, ha nem pontosan írjuk körül a fogalmakat. Még egyszer tehát szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, és majd a most említett pontjainkat át fogjuk adni. Elnök asszony, köszönöm szépen, és akkor a Eurocities részéről Tiszli úrnak adom meg a szót, én is szeretném megköszönni a Regi Szakbizottság meghívását, hogy itt kifejthetjük az álláspontunkat. Paul Timsnek hívnak, és a Birminghami Városi Tanács helyettes vezetője vagyok. Az elmúlt évek során 450 millió euró támogatást kapott a városunk az EU-tól, és ennek igen komoly hatása volt a város gazdasági életére. Ugyanakkor még mindig számos teendőnk van. A hagyományos feldolgozó ipar továbbra is csökken, 15%-ot képvisel, és a gazdasági válság következtében a munkanélküliségi ráta 12,8%. Ugyanakkor komoly lehetőségek állnak előttünk, hogy az egyetemeink kutatási és innovációs tevékenységét minél jobban kiaknázhassuk. Az elmúlt 25 évben komoly támogatást kaptunk az EU-tól, Detroit egyébként az ikervárosunk. Itt azonban most nem egy várost képviselek, hanem a Eurocities-t, ami Európa 140 nagyvárosának a hálózata, és egy hangon jelenítjük meg a nagyvárosok érdekeit a kohéziós politika városi szempontjaira vonatkozó bizottsági javaslattal az elmúlt fél évben többször foglalkoztunk, és most itt konkrétan néhány új eszközről szeretnék szólni, ami a városokat érinti elsősorban. Engedjék meg azonban, hogy előjáróban a legfontosabb pontokat emeljem ki. Az új eszközök csak akkor lehetnek hatékonyak, hogyha az irányítás megfelelő. A nagyvárosokat be kell vonni közvetlenül a nemzeti beruházási prioritások kidolgozásába és meghatározásába. A városok szerepét erősíteni kell, hiszen ez kulcsa a többszintű kormányzásnak, a koherens stratégiáknak, illetve a jobb megtérülésnek és hogyha ezeket az alapvető elveket nem fogadjuk el, akkor a regionális politika sem lehet optimális, és ezt nyilvánvalóan mindenféleképpen el kell kerülnünk. Akkor most engedjék meg, hogy szóljak arról, hogy a városok finanszírozását hogyan korlátozták be. A bizottság 5%-os minimum előirányzatot javasolt az integrált fenntartható városi fejlesztésre, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a városok 5%-ot kapnak, hanem egy minimális előirányzatot az integrált területi beruházásokra, és itt végül is az EU népességének, lakosságának 75%-áról beszélünk, tehát a városoknak is nagyobb részt kell, hogy kapjanak a finanszírozásból, mint az említett minimális 5%. Ez a minimum az integrált megközelítés segítheti elő, Ugyanakkor tisztán kell látnunk azt is, hogy ez az 5% csak minimumot jelent. Minden, ha minden tagállam csak ezt a minimumot alkalmazná, akkor a városi területeket komoly hátrány érné, a jelenlegi programkészítési időszakhoz képest, és nyilvánvalóan ez nem lehet a bizottság ambiciózus városi agendájának a célja. Egyértelmű követelményekre van szükség eh, annak érdekében, hogy a tagállamok eh, számára eh, ne csökkenjen a finanszírozás a városi fellépések, intézkedések területén. És akkor most Rátérnék az új eszközre, az úgynevezett integrált területi beruházásokra. A Eurocities meg van győződve arról, hogy ez az eszköz pozitív, mégpedig három ok miatt. Először is ez hangsúlyozza és láthatóvá teszi az integrált fenntartható városi fejlesztést, másodszorban megfelelő rugalmasságot biztosít ami a programkészítés földrajzi szempontját illeti, illetve a pénzeszközök felhasználását, és ezzel lehetővé válik a szomszédsági, a városok közötti, a regionális és a város és a vidék közötti együttműködés. Harmadsorban pedig a városok vehetik kézbe az EU beruházások irányítását, megvalósítását. A finanszírozás városok szintjére történő delegálása egy alapvető elem, és ez egy komoly előrelépést jelent számunkra. Az irányító hatóságoknak egyértelmű kötelessége a projektek, a beruházások irányítása, megvalósítása. Ugyanakkor a városoknak lehet elfogadnia, vagy elutasítania ezeket. Mi nem fogadjuk el azt a hamis érvet, hogy a városok nem rendelkeznek kellő kapacitásokkal. Meg kell mondanom, hogy számos város rendelkezik megfelelő kapacitásokkal, és hajlandó vezető szerepet játszani helyi szinten. És azt is le kell szögeznem, hogy a városok és a helyi önkormányzatok már évtizedek óta alakítottak ki területi együttműködéseket, partnerségeket, tehát ez semmiféleképpen nem jelent újdonságot számunkra. Az ilyen integrált beruházásoknak elő kell segítenie, hogy az ESA, az ERFA és a kohéziós alap finanszírozásai az összes operatív programban érvényesülhessenek. Ezzel lehetővé válik a növekedés a várásokban, és a 2020-as ambiciózus célok is megvalósíthatók. Ugyanakkor a gyakorlatban még egyelőre nem világos, hogy ez hogy, hogy valósulhat meg. Először is mi támogatjuk, hogy össze kell állítani a finanszírozásra jogosult városok listáját, és a partnerségi szerződés keretében, vagy az operatív programok keretében megjelenő lista segítheti azt, hogy a beruházások a városok szintjére kerülhessenek. Nagyon fontos, hogy itt átlátható kiválasztási kritériumok érvényesüljenek, és a tagállamoknak fel kell tudniuk mutatni, hogy milyen alapon választották ki a jogosult városokat. A listának természetesen a funkcionális városi területeket is tartalmazniuk kell. Végezetül pedig térjünk rá a na, erőteljesen vitatott városi fejlesztési platform témájára. Ez hozzáadott értéket hozhat, hogyha elősegíti a közvetlen párbeszédet a bizottság és a városok között az integrált fenntartható fejlesztésről. A platformnak a városokról kell szólnia, és lehetővé kell tenni, hogy egymás tapasztalataiból tanulhassunk, hiszen így tudunk kapacitásokat képíteni. Integrált megközelítése van szükség, de ezen túlmenően nem csak platformra, hanem arra is, hogy a bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok elfogadják ezt az új, úgymond üzemmódot. Az ambiciózus városi agenda feltételezi, hogy a városok aktívan részt vegyenek az irányításban, a kormányzásban, az operatív programok területén, és ehhez párbeszédet kell foglak, ö, folytatni az összes illetékes biztossal, a parlamenti képviselőkkel és a városi polgármesterekkel, valamint a régiók bizottságával. A Eurocities azon az állásponton van tehát, hogy a városokat közvetlenül be kell vonni a partnerségekbe, a beruházási prioritások kidolgozásában, és ez az általános rendelet 5 cikkéből is fakad. Másodszorban erőteljes városi prioritást kell alkalmazni a beruházási prioritások kiválasztásánál, ez az ERFA rendelet 5 cikke szerint a tagállamoknak ezen kívül delegálniuk kell a finanszírozást a városok szintjére és a funkcionális városi területekre, hogy minél hatékonyabban meg lehessen oldani a kihívásokat, és ez nagyon fontos a területi kohézió szempontjából, illetve a 2020-as stratégia célkitűzései szempontjából negyedsorban pedig nyilvános és átlátható kiválasztási kritériumokat kell alkalmazni a városok kiválasztásánál, és ezeket a kritériumokat a városokkal közösen kell kidolgozni, aminek meg kell jelennie az ERFA rendelet hetes cikkében. Ezeket a záró gondolatokat szerettem volna elmondani önöknek. Európában a változás üteme, legyen az gazdasági, társadalmi vagy politikai, igen gyors. És egy új 7 éves időszak elején állunk, amikor is a városok és a városok polgárai lesznek a változások középpontjában. Biztosítani fogjuk, hogy ezek a változások pozitív és tartós hatással legyenek ha, nem, ha most nem ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket, ami a városok EU-s szintű finanszírozását illeti, akkor a 2020-as ambiciózus célok csak remény maradnak, és nem hoznak eredményt a mindennapi életben. Kolonáztó. Köszönöm szépen. Nagyon erőteljes üzeneteket hallottunk, biztosan sokan fognak hozzá szólni, úgyhogy javaslom, hogy most a kollégákat hallgassuk meg, főleg a jelentéskészítőket, de nem kizárólag, aztán a bizottságot, illetve ö, Toszkána parlamentje is képviselteti itt magát. Úgyhogy, kedves kollégák, aki hozzá kíván szólni, kérem minél előbb jelezze, hogy megfelelően ö, kalkulálhassuk az időt. Most az általános rendelt jelentéskészítőihez fordulok. Azt hiszem Lambert az első, aki hozzá kíván szólni. Parancsoljon! Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Nagy örömmel szólok hozzá, és szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak azért a szellemért, amelyben ezt tették, rendkívül Ambiciózusokat dolgokat hallottunk, és készeknek bizonyulnak a jelenlegi gyakorlaton való változtatásra. Nos, olyasmiről van szó, amely a decentralizált partneri kapcsolatok terén már évek óta készül, most pedig kicsit többet szeretnénk tenni annak érdekében, hogy az új kihívásokkal felvegyük a harcot 2020-ig. A mai vita alapján nagyon fontosnak tűnnek ezek a területek a tagállamokban, hiszen önök azok a partnerek, akikkel a tagállamokban a kapcsolatot kell tartani. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a válság ellenére két, ha, három havonta új koncepcióval kell előállni, új tervel bizonyos területeken. Úgyhogy fel kell használnunk ezeket az alap pénzügyi eszközöket. Nagy örömmel hallottam, amit ma elmondtak. A régiók bizottságában korábbi üléseken is nagyon sok minden felvetődött már. Úgyhogy engedjék meg, hogy csak egy-két konkrétumra kitérhessek, ami a partnerségi elvet illeti. Már megszületett egy dokumentum, és megpróbáljuk még pontosítani ezt a koncepciót. Az első cikkben megpróbáljuk megváltoztatni a megfogalmazást, hogy erőteljesebb legyen az üzenet. Másodszorban konszenzust szeretnénk kialakítani a partnerségi kapcsolatok keretében, már a tervezés első fázisában, hogy ne legyen újraállamosítás, és itt a parlamentnek nagy szerepe van. Köszönet a segítségért, megpróbálunk megfelelő koncepciót megfogalmazni. Aztán van egy második dolog, ami rendkívüli érdeklődést keltett bennem. Tulajdonképpen kérdezni szeretnék valamit. Mi a helyzet a régiónkénti intelligens specializációval? Hogyan kellene ehhez hozzájárulnunk? hogyan tudunk mi is tenni valamit a kiválóságért. Persze a kutatásnak, a fejlesztésnek, az innovációnak prioritást kell élveznie. A alapú társadalomnak erre nagyon nagy a szüksége. Ezzel kapcsolatban mondanának valamit, kérem. Aztán a, a területi kohéziót is ö, többször emlegették. nemzet és regionális szinten is kell, foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, nem csak európai szinten. De persze, hogyha egy területre koncentrálunk, akkor például a tudásra rendelkező régiók is összefoghatnak, ezt tettük a kutatás és fejlesztés terén is. Ezt a regionális fejlesztési programok kapcsán is el kellene érnünk. Aztán, ha módosítókat fogalmazunk meg, Például olyanokat is létrehozhatnánk, amelyek a kevésbé fejlett régiókra vonatkoznak, és kötelezhetnénk esetleg őket arra, hogy erősebb régiókkal összefogva költségvetésükből innovációra költsenek, hogy szakosodhassunk Európán belül, ahol a legmagasabb szintű tudást lehetne megosztani másokkal, ahol képzést lehetne biztosítani. Persze vállalkozó szellemre is szükség van, és foglalkozás teremtése. Hát az elkövetkezendő húsz évben erre nagy szükség lesz. Persze meg kell találnunk a megfelelő pontokat, ahol ez megvalósítható lenne szinergi- szinergiákat kell teremteni a kutatási programok, a mi programunk, a kohéziós program között. Nagyon köszönöm még egyszer, és várom válaszukat a felvetett kérdésekre. A, yeah. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bevezető előadásokból is kitűnt, hogy már régóta foglalkoznak az egyes szervezetek is ezekkel a fontos pontokkal. Ezeket egyébként mi is átvettük, felvettük a jelentésünkbe, és gondolom, hogy a szakbizottság majd ezt nagy többséggel támogatni fogja, illetve a plenáris is. Néhány konkrétumra szeretnék rátérni most. Az egyik a makro feltételek kérdése, feltételrendszer kérdése. Le kell szögeznünk a parlament részéről, hogy ez a makrofeltételrendszer, illetve a tagállami gazdaságok, költségvetések nem közvetlenül függnek össze a kohéziós politikával. E, itt két külön dologról van, van szó. A régiókban a kohéziós politikát nem tehetjük függővé attól, hogy a kormányzati szintű, a nemzetgazdasági szintű finanszírozás hogy történik. Ezért terjesztettük elő a 21-es módosítót, és úgy gondolom, hogy a parlamenten belül és a bizottságban is ez nagy támogatást fog élvezni. És mindenféleképpen el akarjuk kerülni, hogy a meglévő eszközök a kohéziós alapon belül ezeket fenn akarjuk tartani, és ennek eh, meg is van az indoka, eh, ugyanis itt eh, a tagállamok többsége az euró övezet tagja már vagy törekszik arra, és itt meghatározott kritériumokat kell teljesíteniük, ugyanakkor viszont az nem észszerű, hogy a régiók fejlesztését hátrány érintse, illetve nem, ne kapjon finanszírozást pusztán azért, mert az adott kormány rosszul gazdálkodik. Tehát a 21-es cikket mindenféleképpen törölni kell. A szakbizottságunk egyetért abban is, hogy a városi fejlődés a kohéziós politika középpontjában áll. Nem azért, mert az EU lakosságának 75%-át képviselik a városok, hanem azért, mert a kohéziós politika fő céljai, ami az energiahatékonyságot, a szén dioxid kibocsátás csökkentését illeti, elsősorban a városokat érintik. Tehát ez az 5 százalékos minimum valóban minimumként tekintendő, hiszen egyéb célok és prioritások kapcsán is komoly szerepet kapnak majd a városok. Tehát rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy megfelelően súlyán értékeljük a városi fejlesztést. Van azonban némi kételjünk, és erre szeretnék most rákérdezni, valóban észszerű-e további fórumot bevezetni, létrehozni a városok együttműködése, párbeszéde, eszmecseréje számára. Már van egy fórum, ami megfelelően működik. Nem lenne célszerűbb ezt inkább felerősíteni, és nem egy újabb fórumot létrehozni. Szerintem a finanszírozás felhasználás hatékonyságának ez nem a legjobb módja lenne. Ami pedig a városok indikatív listáját illeti, én azt hiszem, hogy ezzel a rugalmasság szenvedne csorbát. Szerintem a tagállamokra kéne bízni a definíció kialakítását, avagy a funkcionális régiók kialakítását, itt a kritériumokat kell rögzíteni, és akkor most kimondjuk, hogy jó, oké, okay, Birmingham a jövőben is kap támogatást. Nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy ne kapjon, de nem ez a mi feladatunk. Nekünk a kritériumokat kell rögzítenünk, és nem listákat gyártani, ami egyébként visszajukat vagy vitákat okozhatna az egyes tagállamokban. Nochmal zu ändern. Also ich glaube, dass den Weg, den wir vorschlagen, ist... Tehát mi azt javasoljuk, hogy hatékonyabb módon kellene a városok esetében is eljárnunk, és erről várom a véleményüket. Jan Olbricht. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a hozzászólóknak, akik a különböző szervezeteket képviselik, és nagyon érdekes dokumentumokat hoztak. Ha megengedik, rá szeretnék mutatni néhány elemre, amelyekre önök is ráirányították a figyelmet. Olyan elemekről van szó, amelyek eh, természetes módon különbséget jelölnek meg az önök szervezeték között. Tehát vannak olyan elemek, amelyekre Ledrian úr rámutatott, amelyek közösek az önök szervezetei között. Viszont vannak más elemek, amelyek inkább az eltéréseket emelik ki. Ez természetes dolog. Hogyha önök ugyanazt mondták volna el, akkor nem kellett volna ezt a négy szervezetet meghívni, elég lett volna egyet. Melyek azok az közös elemek, amelyeket hallottunk az önök hozzászólásai során? Van egy dolog, amelyik elhangzott az összes hozzászólásban és az írásos anyagban, az a többszintű irányítás kormányzás. És ezen belül is a partnerség és a viselkedési magatartási kodex. Van egy kérdésem. Jelenleg zajlik az eszmecsere a bizottság és a tanács között a magatartási kódexet illetően. Én megkérdem önöktől, az önök véleménye szerint ez a dokumentum európai szintű dokumentum kell, hogy legyen, vagy meg kéne hagyni, hogy tárgyalják a helyi szervezetek a partnereikkel. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Jelenleg létezik egy precíz, pontos modell az ilyen jellegű dokumentumokra. Ugyanez vonatkozik a partnerségi szerződésekre. A partner meghatározása igazuk van, kik a partner, kiket kell meghívni, a, szerz, a partnerségi szerződések kidolgozására, milyen kvóták, milyen arányok kellenek, hogy legyenek a helyi hatosságok és a partnerek között, milyen arányban kell meghívni a non-profit szervezeteket. Ezek igen érzékeny témák, mert ebből származik majd, hogy milyen módon kerülnek szétosztásra a helyi és regionális források. Az önök kérdése valóban megalapozott, önök szeretnének egy egyértelmű meghatározása a partnerségnek, a partnernek. De ezt hogyan kell meghatározni? Európai szinten, vagy európai szinten? A partnerségi szerződést illetően különböző kérdések merültek föl. Az egyik a híres városok listája, ahol Krell képviselő mondta, van egy javaslat, amit mindenképpen támogatni fog a parlament, de nincsen városok listája benne, hanem csak a kritériumoknak a listája szerepel benne, és ezeket országos szinten fogják majd kidolgozni, ugyanis nem létezik egy kritérium, amit rá lehet húzni az európai területén lévő összes városra. Nos, ez az eleme alapvető, és e, ebben a vonatkozásban tehát lezárna ezt a vitát a, a listáról. Ami a regionális fejlesztési alapot illeti, az a javaslat hangzott el, hogy zárjuk ki a városok platformját, és különböző értékelési formákat vezessünk benne. Az egész csomag összekapcsolódik a partnerségi szerződésekkel. Nos, egy másik dolog is felmerül, a stratégiai keretek. Rámutattak önök erre. Milyen, viszont milyen jogi formát öltsenek ezek a keretek? vannak javaslatok az előadók részéről, akik azt mondják, hogy Common Strategy Framework, Nos, ez milyen aktus legyen? Delegált aktus, vagy törvényhozási aktus, törvényhozási aktus? Milyen módon, milyen formája legyen tehát? Ez nagyon fontos tekintettel a kihívásokra. És milyen kapcsolat legyen a különböző alapok között? Nos, a kételj, amit önök felvetettek, rendkívül megalapozott. Egy másik elemet szeretnék kiemelni, ami kitűnt az önök hozzászólásaiból mégpedig a, a fejlettebb régiókban való befektetések és a tematikus befektetések. Nos, rendkívül sok vita zajlik ebben a témában. Az jelentésemben megpróbálom az Európai Parlamentnek ezeket a korlátozásoknak az eltüntetését, megszüntetését. Tehát az én javaslatom ebben az irányban fog mutatni. Ezzel kapcsolatban a bizottság pont az ellenkező állásponton van. A jelenlegi válság ugyanakkor az én álláspontomat erősítené még, legalábbis én így gondolom. Összefoglalva vissza szeretnék térni egy kérdésre. Nos, hogyan képzelik el az a magatartási kódex ideális változatát, milyen elemeket kell még beleépíteni. Köszönöm szépen. Egy általános megjegyzéssel szeretnék tenni. Kedves kollégák, kérem három percnél többet ne használjanak fel megjegyzéseikre, és persze arról szóljanak, amit hallottunk a különböző szervezetek képviseletében. Joachim. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a régiók képviselőinek, hogy arra ösztönöznek minket, hogy lépjünk előre vitánk során. Illetve, hogy kezdjük el a nemzeti szintű tárgyalásokat, amelyek már beindultak. Úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő időszakra megfogalmazott célkitűzések a növekedés a foglalkoztatottság jegyében születnek, illetve a kohéziós politika felhasználása jegyében, hogy ezeket a célokat elérjük a válságos időkben. Angodalommal figyeljük azt a jelenséget, hogy azok az országok, amelyeknek a leginkább kellene részesülniük a kohéziós politikából, nincsenek olyan helyzetben, hogy az alapokat felhasználhassák, Úgyhogy valamilyen új finanszírozási módszerre vagy eszközre lesz szükség. A kollégák ezt már említették, de engedjék meg, hogy a kérdést a bizottságnak fogalmazzam meg. Hol tartanak a tárgyalások a partnerségi szerződésekkel? A tagállamok és a bizottság márciusban kellett, hogy elkezdje a tárgyalásokat erről a témáról. Hogyan állnak ezek a tárgyalások? tagállami szinten elfogadásra kerülnek? Hogy biztosítjuk a régiók részvételét? Ki fog felszólalni a régiók nevében? A tagállamok? Vagy pedig a bizottság ö, fog megtenni mindent annak érdekében, hogy a régiók is ö, kivegyék részüket ebből a munkából. Aztán a fejlődés ö, ö, városi dimenziója, ugye 5%-át határolták el erre az alapoknak. A bizottság és a munkatársak részéről olyasmit hallottam, hogy akik felelősek ezért a programért, úgy gondolják, hogy tagállami szinten az 5% nem valami sok. Aztán a prioritások is eltérőek. Az EU 2020-as stratégia, a foglalkoztatottság, a növekedés vonatkozásában. A városok valahogy kiszorulnak ebből. És a tanácsból olyan tárgyalásokról hallottunk, amelyek nem igazán biztatóak. Ott sem nagyon látjuk az esélyt a megállapodásra. Nyilván jobban kellene elkölteni a pénzeket, és a makrogazdasági feltételekről van szó egyes tagállamok részéről. Mások azt mondják, hogy a kohézió a legfontosabb, a makro ö, ö, gazdaság pedig nem része ennek. Ezzel egyetértünk, mert a kohézió a strukturális politikáknál található, és mindig regionális politikát látjuk innen ö, kimaradni. Aztán az úgynevezett kettes célkitűzésű területek, foglalkoztatás ugye és növekedése. Mi a véleményük? 50 százalék a javaslat, 80 százalék is elhangzott, és csak 20 százalék a saját legfontosabb területekre. A határokon átnyúló régiók vonatkozásában Úgyhogy mi a véleménye mindenről? Köszönöm. Maria Grigorian Perez. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy későn érkeztem, de hozzá kellett szólnom egy másik bizottsági vitához, és ezért nem hallgattam meg a városok képviselőinek az előadásait, de amikor megérkeztem, és hallgattam, hogy szükség van arra, hogy kiegészítően kiegészíthessék a városok a támogatások, mert a városoknál vannak a legnagyobb kihívások, mint ahogy Birmingham polgármestere mondta. Természetes, hogy mindannyian azon vagyunk, hogy megkeressük a szinergiákat a különböző alapok között, egyetértek azzal, hogy szükség van arra, hogy meglegyen a párbeszéd a helyi hatóságok, akik ismerik az, a polgáraiknak az igényeit, akik tudják, hogy mire van szükség, és hol lehet a leghatékonyabban ezeket felhasználni, nos, hogy ők is hozzáférjenek ezek a forrásokhoz, hogy megtalálják a legjobb támogatási formákat a munkahelyteremtéshez. Mindannyian természetesen támogatjuk a szinergiákat és az eh, kiegészítő jelleget a különböző alapok között. Egyetértek azzal, hogy az Európai Szociális Alap egy szükséges és hasznos eh, eszköz a válság időszakában, ugyanakkor egyetértek egyetértek azzal is, hogy meg kell erősíteni, és nem szabad teljesen megnyírbálni ezt az alapot. Mindannyian tehát azon vagyunk, hogy a lehető legjobb módon tudjunk dolgozni, hogy megtaláljuk ezt a ezeket a kiegészítéseket, és ahogy Konstant Krell kolléganő mondta, a közös pénzügyi keretből kell kiindulni, és a párbeszéden keresztül kell elérni mindent. Nem kell új platformokat keresni, hanem hatékonyabbá kell tenni a már meglévőket annak érdekében, hogy a hatékonyságra legyen hangsúly, mert a lakosság várja tőlünk a választ. Köszönöm szépen. Alen Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megjegyzésem lenne a vendégeink hozzászólásaira. Először is meg szeretném köszönni a régió képviselőinek a hozzászólásait és a gondolataikat. Ugyanakkor rá szeretnék mutatni arra, hogy milyen fontos szerepe van a parlamentek és a parlamenti képviselőknek eznek a politikának a kialakításában. Lambertnek szeretném megköszönni a munkáját és a többieknek, akik ezen dolgoztak és nagyon fontos, hogy két társ előadó van, társaportőr van, mert ez egy rendkívül fontos téma, ez talán más témákban is fel lehetne vezetni és alkalmazni kellene a Jean-Yves Le Drianhoz szólnék, hogy megértettem mindazt, amit elmondott, és közel állna hozzá. Én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy ez megállítson minket. A magunk részéről ez nem fog megtörténni. Én úgy gondolom, hogy a régiók, és más régiókra is vonatkozik, mindenképpen részt kell venniük a deficit, az állami deficit lefaragásában, és ebben részt kell venniük több lehetős és több felelősséget kell adni nekik az alapok végrehajtásában, ugyanakkor a régióknak el kell fogadniuk azokat a megszorító intézkedéseket, amelyeket mindenki elvisel. Egyetértek a CPMR elnökének a megjegyzéseit, a kommunikációt és az információ fejlesztésében, ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen a kohéziós politikának. Ami Michel Szabant eh, ill hozzászólását illeti, szükség, hogy legyen egy tematikus koncentrációja az alapoknak eh, az Európa 2020-as stratégia fényében, ugyanakkor hogy milyen mennyire szabadon dönthessenek a régiók a koncentráció meghatározásában, ugyanis ez valamilyen módon az alapoknak a hozzáadott értékét csökkenteni, ezért úgy gondolom, hogy óvatosan kell ez ígyben eljárni. Nos, ennek szony, ezek lennének az első megjegyzéseim. Kiváló munkát végeztek a raportőrök és a parlamenti képviselők számára az igen értékes anyag. Köszönöm. Marie-Thérèse schmidt Marie-Thérèse schmidt Merci, Madame la Présidente. Je voudrais moi aussi remercier tous les intervenants. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani minden hozzászólónak, akik rendkívül fontos a hozzájárulásukkal a következő munkához hozzájárultak. Szeretném biztosítani az Európai Parlamentet arról, hogy ambíciózus partneri kapcsolatokat szeretnénk ápolni, és minden hozzászóló emellett szólt. Azt hiszem, igazuk van, hogy a partnerségi kapcsolathoz ragaszkodnak. Minden egyes hatóság, minden szinten bele kell, hogy folyjon ebbe a munkába, fontos projektek támogatásával. Engedjenek meg két megjegyzést. A kohéziós politika területi beruházás az ottaniak javára, ebben egyetértünk de azt hiszem nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Európa kinyújtott karjának kell lennie, amely hosszú távra fektet be. Az európai előirányzatok nem tudják a helyieket kiváltani, és az európai stratégiák a területi fejlesztés területén nyilván csak nyilván hozzáadott értéket képviselnek, ami a partnerséget illeti. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a szubszidiaritással szemben nem léphet fel Európa, a kötelező partnerség azonban ösztönző erővel rendelkezhet. Remélem, hogy a jelentés készítőnk megfogalmazása elvárásaiknak megfelel ebből a szempontból, hiszen a partnerség az intézményes kereteknek meg kell, hogy feleljen, viszont a helyszínen megfelelőnek kell lennie, az államok és az államok által kijelölt szervezetek között kell, hogy létrejöjjön az előkészítés a végrehajtás terén is. Üdvözlöm a kompromisszumkészséget a makrogazdaság terén, hiszen ez óriási téma. Ez a kompromisszumos készség nyilván lehetővé teszi, hogy előrelépjünk, a beruházások terén az általános részvételhez. Nos, a jövőbeli politikának, a kohéziós politikának sikerrel kell járnia, és az EU 2020-as stratégiának is. Ahogy Kadek úr is jelezte, ehhez stabilitásra és Európa részvételére van szükség. Köszönöm. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony, és megköszönöm a városok és régió képviselőinek a hozzászólását. Én magam is egy város polgármestereként dolgoztam, most egy nagy régiót képviselek, tehát pontosan tudom, hogy mit mondanak. Megfelelő döntéshozatali lehetőséget kell biztosítani a régiók számára, a városok számára, a tekintetben, hogy mire kívánják a beruházási forrásokat fordítani. Szeretnék egy példát említeni, amit tovább elemezhetünk. Először is egyes régiók például az épületek szigetelését finanszírozta. Felmerülhet a kérdés, hogy ez miért. Amikor én másfél évvel ezelőtt egy régió vezetője lettem, az összes épületet, az összes eszközállományt megvizsgáltattam, iskolákat, egyéb középületeket, és hogyha nagy energiaveszeség volt tapasztalható, akkor és tudtam, hogy ha a hőszigeteléssel komoly összegeket meg tudunk takarítani, amit más célokra for, fordíthatunk, illetve ennek kedvező környezeti hatásai is lesznek, csökken a szén lábnyom és egyéb pozitív hatások is adódhatnak az épületek szigeteléséből, hőszigeteléséből. Így járulhatunk hozzá konkrét formában az EU 2020-as stratégiájához. Ezen kívül az iskolák eldönthetik, hogy az intelligens oktatásra vagy hőszigetelésre fordítanak-e összegeket. Nyilvánvalóan a hőszigetelés egy beruházás, aminek az energia megtakarítás révén jelentkezik a megtérülése. Ugyanakkor viszont az intelligens oktatása nem jutna összeg. If Köszönöm szépen. Egy dologra szeretnék csak összpontosítani, és most idézem a szövegéből. A regionális és helyi hatóságokat partnerként és nem érdekeltként kellene tekintenünk. Ez a 2012-es áprilisi CERM állásfoglalásban szerepel. Illetve itt említést tesz az anyag a területi kohézióra is. Említi a jelenlegi helyzetet a lehetséges kohéziós finanszírozási forrásokról. Az összes régió területi kohézióját képviselni kell. Ez volt az idézet vége. Ha az a bizottság új kohéziós politikai javaslatát megnézzük, ami tavaly nyáron jelent meg, akkor a kohéziós politikára rendelkezésre álló forrás sok tekintetében 5,1%-os csökkenés szerepel. És éppen ezért a második részben, amikor a a 7-es, 8-as, 9-es pontban a felhasználás csökkenéséről beszél. Itt a CMR-ről ír, illetve hogy a tagok ellenzik a GDP 2,5%-ában megszabott felső határt a felhasználási mértékben. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen kevesebb pénz áll majd rendelkezésre. Én nem hiszem, és az csoda lenne, hogyha több pénz állna rendelkezésre, lehet, hogy a 2,5%-nál, 2,5%-nál magasabb lesz a határ. Én a következőt javasolnám. Hogyha az a helyzet alakul ki, hogy a mostanihoz képest csökken az összeg, és ez nagyon valószínű tekintettel a pénzügyi nehézségekre, akkor legalább meg kéne tartanunk a maximum intervallumot 3,2-ről 3,7 százalékra gondolok, és ha ugyanezeket az elveket alkalmazzuk, mint amit a bizottság javasol, nem igazán tudom, hogy miért változtattak, lehet, hogy nem is változtattak, és ennek nincs semmi köze az új pénzügyi kerethez. Tehát a 2,5-ről mindkét oldalról 5-5, vagy illetve fél-fél százalékkal emelünk, akkor legalább részben megpróbáljuk ezzel figyelembe venni a nyolcas pontban szereplőket, nevezetesen, hogy óriási különbség van a kevésbé fejlett régiók tekintetében. Tehát ez az én javaslatom, ezt talán érdemes végig gondolni, ugyanis egy magasabb határérték nem lenne egyszerű. És a városokat illetően én magam is támogatom Ulbricht jelentéstevőt, illetve Krell asszonyt, hogy a városok nélkül milyen borzasztó nehéz lenne a helyzet, nem csak gazdaságilag, hanem politikailag is. És senki nem tudja, hogy hogyan változnak majd a dolgok. Nyilvánvalóan a régióknak a városok is részei. És ha új szervezetekre alkalmazzuk a kritériumokat, és összeírunk egy listát a városokról, akkor lehet, hogy előbb-utóbb a kritériumokon is módosítani kell. Úgyhogy én egyáltalán nem értek egyet az utolsó jelentéstevő által elmondottakkal, és köszönöm a figyelmüket. Yeah, uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Természetesen egyetértek, támogatok nagyon sok javaslatot és elképzelést, amelyet a kollégák megfogalmaztak a különböző regionális szervezetek képviseletében, már amit el szeretnének érni. A nagy kérdés az összes előadás során az volt, hogy hogyan tudjuk elérni azt, amit javasoltak. Például egy-két kollega beszélt arról, hogy a régiók milyen szerepet töltenek be. És persze a régióknak fontosaknak kellene lenniük. Például regionális szinten kell bizonyos dolgokat eldönteni. Aztán a kérdés az volt, hogy sikerül ezt elérni? Hiszen az Európai Parlament próbál erősíteni ennek a megfogalmazásán, de az aggaszt engem, hogy a végén aztán csak szavak maradnak ezek, és tettek nem követik. Úgyhogy a kollégák javaslatai, nevezetesen a kérdések, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, nagyon hasznosak lennének, ha, ha válaszra lennének. Aztán a múlt heti választások tükrében, de sajnos hozzászólott, nem nagyon halljuk, hogyha hátrafordul, mindegy, akkor nem gratulálok, akartam, de talán jobb, ha még nem gratulálok. Nos, minden esetre egyetértek Ziúrral, hogy nagyon fontosak a gazdasági ö, mutatók, de abban is hiszek, hogyha a városokban beruházás történik, akkor nem csak a városoknak kell ebből ö, előnyt húzniuk, hanem az egész területnek legyen az a város kiterjesztett része, vagy a vidéki területek, mindenképpen az egész régiónak előnyösnek kell lenni ennek. Tehát Tiszi úrhoz a kérdésem az, hogy hogyan kívánják biztosítani azt, hogy ez így legyen, és ne csak a városok javára ruházzunk be. Végezetül kollégákhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy nálunk Velszben nincsenek nagyvárosok, csak kicsik. Úgyhogy ne csak nagyvárosok legyenek a listán. Én úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy a régiók is dönthessenek ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Köszönöm, François Alfonzi. Köszönöm, elnök asszony. Két megjegyzésem lenne. Először is, ami a makrogazdasági feltételrendszert illeti. Nyilván tudja, hogy frakciónk egyetért a megfogalmazott kritikákkal. Adrian úr, úgy hallottam, hogy Franciaország nem igazán támogatja ezt a makrogazdasági feltételrendszert, de hát a politikai feltételek úgy tűnik véglegesen megváltoztak. Úgyhogy valami más hozzáállást várhatunk? A másik fontos dolog a partneri kapcsolat az EU, az áll, a tagállamok és a régiók között. A regionális politika során az EU a prioritások meghatározója egyrészt, másrészt a régiók a partnerek, akik a szükségleteiket fogalmazzák meg. Nos, ami a prioritások és a szükségletek ö, kérdését illeti, ugye ennek kiegyensúlyozása hozza meg a jó eredményeket. Tehát minden a partnerségi szerződés körül forog a tagállamok és az EU között. Úgyhogy a valós nehézség, és egyetértek az előadóval, hogy megpróbálja megtalálni a megoldást, nevezetesen, hogy a lehető legjobban bevonja a régiókat ebbe, de szerintem ez talán nem elegendő. Elképzelhető, hogy erőteljesebb filozófiát kell képviselni, nevezetesen, hogy közvetlen tárgyalásokra kerüljön sor az EU és a régió között, hiszen még egy nehézséget figyelembe kell venni, nevezetesen a több éves pénzügyi keretet, ami még nehezíti a helyzetet, mert későn született meg. A 2013-as év viszont nagyon hamar eljön, és a tárgyalásokat ilyen rövid időkeretek között kell lefolytatni. Itt pedig ugye gyorsan kell lépni, ami aztán a 2014-es, 2020-as időszakra vonatkozó dolgokat eldönti. Tehát dialógusra van szó azok bevonására, akik operatív módon fognak fellépni. Aztán a bizottsághoz szólva, nyilván létezik az az agály, hogy a közelítés más és más kell, hogy legyen a régióktól függően, mert ők is egészen mások. De figyelembe kell venni a fejlettségi szintet is. Vannak olyan kritériumok, amelyek nagyon erőteljesen nyomnak alatba. És azt gondolom, hogy a bizottság eh, talán a 174-es cikket nem igazán veszi figyelembe, ott van például a távoli és a ö, eh, régiók és a szigetek kérdése, úgyhogy ezt is ö, eh, talán nem, ezt, ezt sem kellene elfelejteni. Aztán, ami a teljesítési tartalékokat illeti a regionális programok vonatkozásában. ha csak olyan pufogtatás ez, hogyha viszont akkor nem érdekes, de hogyha rugalmaságról van szó, hogy alkalmazkodhassanak a régiók sajátosságaihoz, akkor érdekes lehet. De a tartalék vonatkozásában nyilván el kell gondolkodni azon is, hogy az igen sajátos helyzetben levő régiók vonatkozásában megfelelő ö, politikát alakítsunk ki az egész Európai Uniós lakosság számára. Köszönöm, köszönöm szépen, Vlaszek úr. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl samozřejmě... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Én meg szeretném köszönni mindannyiuknak ezt a lehetőséget, amit megkaptam, hogy ennyire fontos témával foglalkozhatunk a régiók és a városok kérdéseivel és problémáival. Meg szeretném köszönni az előadóknak azt, hogy elfogadták a szakbizottságnak, képviselőinek a megjegyzéseit, és ajánlásait. Ugyanakkor néhány kérdést fel szeretnék vetni az eszmecseréhez. Milyen módon értékelik önök ezt a partnerségi kapcsolatot a javaslatban? Önöknek ez elégséges, elégedettek ezzel, vagy lenne még hozzá tennivaló? Még egy kérdés. Európai szintű ö, sz, ö, kép, szervezetek képviselőiként önök milyen módon szeretnék elmélyíteni a kapcsolatokat a parlamenttel és más egyéb szervezetekkel? Harmadik kérdésem a azokkal az akadályokkal foglalkozik, amelyek meggátolnak a partnerségi kapcsolatok elég gördíthető akadályokat milyen módon tudnánk kihasználni a legjobban azokat a technikai eszközöket, amelyeket, amelyekkel rendelkeznek a tagállamok, hogy jobban tudjuk eh, a partnerségeket kiaknázni. Hogyan eh, értékelik önök ezeket a kérdéseket? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Marko taradásnak adnám meg az Európai Bizottság eh, képviselőjének illetve a toszkánai parlament képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Toszkán térség vezető hatóságának szeretnénk, szeretnénk hozzászólni a, parla, a Toszkán parlament képviseletében. Három kérdést szeretnék föltenni, amelyek összefüggnek a makrogazdasági feltételrendszerrel és a pénzügyi eh, irányítás kérdésével. Nagy részben egyetértünk azokkal az értékelésekkel, amelyek elhangzottak az előadók, illetve a hozzászólók részéről, ami a makrogazdasági feltételrendszert illeti a Toszkána úgy gondolja, hogy összekapcsolni a regionális támogatásokat a makrogazdasági mutatókkal nemzeti szinten az ellentmondásos gazdasági szempontból, mert a fejlesztési eh, forrásokat nem lehet az országnak a pénzügyi stabilitása paramétereihez mérni. Valamilyen módon szükség van arra természetesen, hogy legyen egy gazdasági szigor, Ugyanakkor a megszorításokat sem szabad túlságosan eh, erősen eh, be, vezetni, mert az lelassítja a fejlődést. Jelenleg válságidőszakban vagyunk, és itt egy olyan federális Európa forum kezd kialakulni. Ez nagyon fontos, hogy ezt megértjük annak érdekében, hogy megtartjuk az európai demokráciákat. Tehát mi támogatjuk a 44-es cikket az előadók, ahogy az előadók is. A strukturális nál a cikkek támogatják és biztosítják a régiók alapvető szerepét, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos. A partnerségi szerződések megkötésénél az régióknak alapvető szerepük van. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen meg kell tartani a régiók szerepét. Mások úgy gondolják, hogy a régiók szerepét csökkenteni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell tartani a régiók szerepét a partnerségi szerződések megkötésén. Végezetül van egy technikai kérdés. A pénzügyi irányítás kiszélesítése ugyanúgy kellene kitágítani, mint ahogy a gazdasági támogatásokat. Ez hiba lenne, mert másképpen másfajta támogatásokról van szó, ezek nem kompatibilosak. A strukturális alapok esetében a alapok idejéhez mérten kell eh, mérni, és nem szabad éves jelentéseket és kigazításokat eszközölni ugyanúgy, mint a mezőgazdaságban történik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát akkor a bizottság három percben megkapja a szót. Köszönöm szépen. A bizottság nevében először is eh, szeretném megköszönni, hogy a Regi Szakbizottság megszervezte a mostani találkozót, fontos volt meghallgatni a véleményeket. A bizottság javaslata egy jó kiinduló pontnak tekinthető, azt hiszem ez jött át, és nagy támogatást élvez. Természetesen van még finomítási lehetőség. Tehát e tekintetben nagy örömmel hallgattuk meg a különböző véleményeket. Egy fontos dolgot szeretnék leszögezni, hiszen szerintem ez az egyik leglényegesebb pont. Nagyon nehéz gazdasági körülmények között élünk, és a régiók nagyon fontos szerepet játszhatnak a munkahelyteremtésben, a növekedés elősegítésében. És ez két dologra van szükség. Először is egy nagyon szoros arra, hogy szorosan azonosuljanak önök is a 2020-as célokkal, másodszorban pedig a nemzeti, regionális és helyi szinten a szereplőket mobilizálni kell. Nem beszélhetünk koncentrációról a regionális részvétel nélkül, és vice versa. És ezzel gyakorlatilag vissza is térnék a partnerségi szerződésre. Szeretném én is alátámasztani az itt elhangzott érveket. A partnerségi szerződést mi sem úgy tekintjük, mint a bizottság és a tagállamok közötti partnerséget, hanem egy olyan megállapodásnak tartjuk, ami a bizottság és a tagállamok partnersége között jön létre. És a válaszom arra a kérdésre, hogy a partnerséget hogyan biztosítjuk. Az ötös cikk alapján, ami egy kötelező érvényű rendelkezés. A bizottság természetesen a jogi kötelezettségét tiszteletben tartja e tekintetben. Alfonzi úr kérdezte, a, hogy a régiók hogyan vegyenek részt. Nyilván a partnerségi szerződés az egyik több partner között. A másik az operatív programok kialakítása, ez a tagállamok feladata, és ebben a regionális struktúrák is részt vesznek. A bizottság e tekintetben az irányító hatóságokkal tárgyal, és ez sok esetben nem jelent más, mint a régiókat. És még néhány pontot engedjenek meg ezzel kapcsolatosan a tematikus koncentráció. Ez természetesen figyelembe kell, hogy vegye a különféle igényeket, eltéréseket a régiók között, és éppen ezért egy olyan koncentrációra van, vagy olyan úgymond esenyőre, ami tagállami szinten működik, és figyelembe veszi az egyes regionális igényeket. És most rátérve a makrogazdasági feltételrendszer fogós kérdésére, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a bizottsági javaslata nem pusztán arról szól, hogy hogyan állítsuk le a pénzeket. A javaslatunk egy progresszív mechanizmusra irányul, ami kapcsolatot igyekszik teremteni a gazdasági kérdések és a feltételrendszer között. A 21-es cikkben az első lépés egy párbeszéd a bizottság és a tagállam között a partnerségi szerződésről. A partnerségi szerződés pedig egy olyan mechanizmus, amiben a tagállam, a regionális és helyi szereplők is részt vesznek. A szankciók és a felfüggesztés nyilván csak az utolsó lehetőség a bizottság számára. Ami pedig a városi fejlesztési platformot illeti. A bizottság nem azt javasolt, de nem azért javasolta ezt a platformot, mert hogy úgy gondolnánk, hogy egy új intézményi szerkezetre, szervezetre van szükség, hiszen már így is van éppen elég szervezet. A javaslat lényege az, hogy illetve abból fakad, hogy mi úgy láttuk, hogy szükség van egy megfelelő kapacitásra, ami a tapasztalat cserét elősegíti a városi fejlesztés és a programok megvalósítása között. De természetesen a bizottság nyitott ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót az egyes szervezetek elnökeinek, és ha még marad időnk, akkor a kollégák is pár percben konkrét megjegyzéseket fűzhetnek az elhangzottakhoz. Letrián úr. Köszönöm, elnök úr. Néhány kiegészítő megjegyzéssel szeretnék élni az első hozzászólásomhoz. Köszönet először is a hozzászólásokért, a konvergenciás álláspontokért, amelyeket megállapíthatunk a vita során. Azt szeretném elmondani, Foszi úr, hogy én itt most a perifériális tengeri területek konferenciájának képviseletében vagyok, se nem a jelenlegi, se nem a jövőbeli francia kormányt nem képviselem. Ami a perifériális régiókat illeti konkrétan, többen elmondták, hogy gyakorlatilag azért hoztuk ezeket a javaslatokat, mert a tengeri és perifériális régiókat képviseljük. És amelyet például Wales, Brötány megfogalmazott. Olyan aggályok, amelyeket osztanak a konferencia tagjai is, és ezért fogalmaztunk meg módosító indítványokat, és ezért beszéltünk az infrastruktúrákról, az összes régió vonatkozásában, legyenek azok gazdagok vagy nem. Ugyanis mi a periferiális területekre koncentrálunk. Vegyük csak például azt, hogyha egy régió lehet gazdag, de a perifériás területen található, meg van kötve a keze. És hogy a strukturális alapokat infrastruktúrális célból használhassák csak fel, ez bünteti őket. Hátrányos helyzetbe kerülnek így. De ez igaz általánosságban a közlekedésre is. Én bizonyos konvergenciákat állapítottam meg itt. Ugyanennek szellemében támogatjuk a tematikus koncentrációt, pedig gondolhatnák azt is, hogy a mi szervezetünkhöz hasonlók inkább nemet mondanak erre. Ellenkezőleg támogatjuk, de úgy gondoljuk, hogy a tartalom megfelelően nyitott kell, hogy legyen, hogy a sajátosságokat figyelembe lehessen venni, amikor például az energiakutatás és a 2020-as stratégia általános orientációiról beszélünk. A koncentrációról már szóltam, a tematikai koncentrációnak intelligens módon kell létrejönni, ez az egyetlen dolog. Egyébként nincs partner velünk szemben. A nemzeti kompenzációs ö, célok elérése érdekében. Ami a partnerséget illeti, és Vajkin úr hozzászólását ő kérdezett, mások is utaltak ugyanerre, ami minket illet a konferenciát. Európai viselkedési kódexre van szükség. Eredetileg ez így volt, aztán visszavonta a parlament, úgyhogy jó lenne, ha végleges szövegbe visszakerülne, mert egyébként túl nagy a kockázata annak, hogy a partnerségi kapcsolaton belül a regionális identitás nem kap elég hangsúlyt. Tehát a viselkedési kódexnek benne kell lennie a rendeletben, és európai jelleget kell öltenie. Ami a partneri kapcsolatok jó működését illeti, ebben a dokumentumban mi a területi paktumot támogattuk, ami azt jelenti, hogy az unió és a tagállamok közötti partneri kapcsolaton túl a kohéziós alapok kezelését illetően területi paktumra is szükség van minden egyes tagállamon belül, amely az egyes sajátosságokat követi. Tehát területi paktum kell, amely a partneri kapcsolat egyik része, hogy aktív legyen a szubszidiaritás, nem pedig csak formális. Végezetül pontosításképpen, ami a makrogazdasági feltételrendszert illeti. Végül is a külső tengeri régió konferenciája nem támogatja ezt a feltételrendszert. Ha megengedik, azt javasolnám, hogy ami a kompromisszumot illeti, el kellene érnünk ezt, és valahol az általam képviselt régiók érdekét kellene megőrizni, a beszámolómban megfogalmazottaknak, illetve az általunk készített módosítóknak megfelelően. Nos, köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy figyelembe veszik ezen tengeri és külső régiók aggájait a kohéziós alapokra vonatkozó politikák kialakítása során is köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólását, és most Madame Saban asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyem és uraim, magam is szeretnék köszönetet mondani az elhangzott kérdésekért és a megjegyzésekért. Megállapít láthatjuk, hogy vannak van érdeklődés a légiók részéről ezek iránt, a kérdések iránt, mint ahogy most haladt, és szeretnének egy világos szerepet kapni és a, jövő, a következő évekre is szeretnének minél nagyobb szerepet kapni a döntéshozatali kérdésekben. Eh, nagyon sok kérdés hangzott el, eh, Ledrian úr már válaszolt ezekre részben, én is ezekre szeretnék válaszolni. Tudni kell megismerni, felismerni a területi intelligenciát, fel kell ismerni az, hogy mennyire specifikusak egyes régiók, és az ottani ismereteket felhasználni annak érdekében, hogy ezek a e, különlegességek ne vesszenek el. És ezt figyelembe kell venni a szerződések megkötésénél. nagyon fontos kérdés a régiók helyzete, mert tagállamok védik a saját érdekeiket, és a régiók is védik a saját érdekeiket, érdekeiket és Európában különböző szintű régiók vannak, amely különböző szerepeik vannak a tagállamokban. Ezt mindenképpen figyelemben kell venni. Ami a partnerségi elvet illeti, a kérdés közös kommunikáció szempontjából merült föl, technikai támogatás, igen, mi ezt támogatjuk, emellett vagyunk, szükség van arra, hogy ezáltal kiszélesítjük a területünket, és hogy eh, megosszuk az összes kompetenciát biztos vagyok abban, hogy más eh, lehetőségek is lesznek arra, hogy együttműködjünk és együtt dolgozunk Az Európai Régiók eh, konferenciája szeretne rámutatni arra, hogy a regionális politikáról van szó, tehát a régiókról szól, a régiókat érintően, és a régiókkal együtt kell a döntéseket meghozni. A szubszidiaritás elvet mindenképpen alkalmazni kell, ugyanúgy, ahogy a lakosság szempontjából is, és a régok szempontjából is. Igen, mi támogatjuk az, hogy az Európai Bizottság garantálja a partnerségeket, a tényleg hatékony partnerségeket, és ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, és most Gunnarzon asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az összes nagyon érdekes hozzászólást. Három dologról szeretnék röviden szólni, illetve három dologra reagálni. Először is az állam és a régió közötti kapcsolatról. Az elhangzott vita egy kicsikét aggaszt, amikor arról hallunk, hogy a nagyvárosok, nagyvárosok a növekedés motorjai. A jogszabályainkban arra van szükség, hogy a régiók és az állam megfelelően kiegészítsék egymást. El kell ismernünk például a szemétgazdálkodás, az éghajlati energia, élelmiszerellátási kérdésekben, a sport és egyéb területeken a régiók szerepét. A növekedés nem csak a nagyvárosokban tapasztalható. Számos EU tagállamban a GDP növekedés kisebb városokból, vagy falvakból, vidéki térségekből ered. És azt kell végig gondolnunk, hogy a városok és a vidéki területek a kohéziós politika szempontjából hogyan illeszkednek. meg kell vizsgálnunk, hogy a stratégiai keret mennyire hasznos. A különböző források jobb koordinálása jobb eredményeket és jobb hatást a beruházások megterülését jelenti. És ez mindenféleképpen feltételezi, hogy a kép egészét tekintsük, ne fel darabolva vagy széttörezetten. Itt egy jogalkotás, egy EU-s jogalkotási aktusról van szó, nem olyasmiről, amit a tagállamoknak delegálunk. Rátéve a partnerségekre, mi meg vagyunk győződve arról, hogy a partnerséget EU-s szinten kell definiálni, és ennek a definíciónak szerepelnie kell a magatartási kódexben is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tagállamok részéről különböző vélemények uralkodnak a partnerséggel kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy a helyi és a regionális szinteket hogyan lehet partnerként és nem érdekcsoportokként bevonni. És pontosan ezért van szükség egy egyértelmű EU-s definícióra a partnerség kapcsán. Köszönöm szépen, Tilszli úr. Köszönöm szépen. <clears throat> Annyi volt a megjegyzés, hogy nagyon nehezen tudok mindegyikre válaszolni, de azért megpróbálok két aspektusra reagálni. Az egyik az intelligens specializálódás, a másik pedig a válaszok listája. Nos, a programoknak kell rámutatniuk az erősségekre és a gyenge pontokra az egyes területeken, a fenntarthatóság és az integrált fejlesztési stratégia szempontjából. Az intelligens specializáció olyan aspektus, olyan stra- amely ennek a stratégiának része, és főleg a metropoliszokban fontos, nagyvárosokban, és a fejlődő városi területeken, ahol adott tudás koncentrálódik bizonyos lehetőségek megragadására. Nyilván szükség van bizonyos eszközökre a városoknak, ahol közös beruházási programokat indíthatnak be. A funkcionális városi területek azok, ahol hatékony partneri kapcsolatok alakulhatnak ki, például az egyetemek és a legfőbb munkaadók között, és olyan ágazatok között, amelyek hatékonyabb, integrált tevékenységet biztosítanak, beleértve azokat is, amelyek a fejlesztést, kutatást, innovációt támogatják. Nyilván figyelembe véve a helyi gazdasági lehetőségeket és feltételeket. Az intelligens specializációs kezdeményezéseket támogatjuk, az alacsony karbonkibocsátás, digitális ö, megoldások, közlekedések, közlekedési ö, rendszerek, stb hát remélem Birmingham is benne lesz, Lipcséhez hasonlóan a, a listában, és persze Dallas is. Nyilván nemzeti folyamatnak kell ennek lennie, mert bizonyos kritériumoknak megfelelően kell értékelni a városok lehetőségeit. Volt egy kérdés, ami hat héttel ezelőtt Barózó úr által fogalmazódott meg Kopenhágában, hogy 5%-át a pénznek a városok kapják. Tekintettel a strukturális alapokra érdőjelre, Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ESF és egyéb alapokból a nyugat-európai városok nem fognak kapni, én azért nagyon remélem, hogy még mindig megvan ez a vállalás, és a városok kapnak ebből, és a nemzeti kormányoknak bizonyos folyamaton keresztül kell eh, a megfelelő kritériumok alapján eh, a listát összeállítani a városokról. Minél előbb, annál jobb, különben időt, értékes időt vesztegetünk. Eh, az Egyesült Királyság esetében például nem volt B-terv, és két évbe telt, mire nagy nehezen végre lehetett hajtani. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a, a városok is teljes mértékben részt vesznek a kormányprogramban, részt vesznek aktívan a nemzeti tárgyalásokban, ez nagyon fontos. De úr említette a szélesebb körű régiót. Én csak Birmingham nevében szólhatok, ahol ismerem a statisztikai adatokat. Nos, ami a munkába való utazást illeti, 160 ezer ember ö, ingázik naponta Birminghambe. Úgyhogy a birminghami beruházásnak szélesebb körű előnye lenne, mint a helyi gazdaságra gyakorolt hatása, és mivel Birmingham a legjelentősebb város itt a régióban, bármilyen strukturális alapú befektetés, legyen az ERDF vagy ELSEF, szélesebb körű előnyöket hoz majd, és nem csak a város számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt lezárnám a vitát, szeretnék köszönetet mondani a jelentős európai regionális szervezetek képviselőinek és az elmondottaknak. Csak emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a délutáni ülés egy másik teremben kerül megrendezésre. Köszönöm.